So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen, die Plätze. Kérem szépen, hogy minden kolléga foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a szakbizottsági munkát, mivel eléggé sűrű a mai napi rendünk, és még ma is tartják az elnökök értekezletének nyitott ülését, úgyhogy ezért ma délután sem három órakor, hanem háromnegyed négykor fogjuk kezdeni a munkát. Úgyhogy még idő lesz arra, hogy megtárgyaljuk a napirendi pontokat. 15.45-kor mindenkit kérek, hogy nagyon pontosan érkezzen meg, mert szavazás lesz. Minden nyelven elérhető a tolmácsolás észt és máltai nyelven kívül és március 26-án 14.30-tól ugyanebben a teremben majd egy vitát fogunk tartani a nemzeti parlamentek képviselőivel. Kérem, hogy minél többen jelenjenek meg ezen az ülésen. Holnap 15.15 .15 és 16.30 között látogatónk érkezik, Zsíri Obi, úr, és 18 észt látogatót hívott meg, holnap pedig Ökoni asszony meghívottjai érkeznek majd az ülésre. Az elmúlt hetekben, az elmúlt héten tartottuk az első trilógust Lize jelentéséhez, Liza kolléga jelentésével kapcsolatban, és már az első trialóguson megegyezésre jutottunk a tanácssal. Erről az eredményről majd március 26-án szavazunk, és az április plenár, áprilisi plenáris ülésen kerül sor a plenáris szavazásra. Nagyon örülök neki, hogy ennyire gyorsan sikerült elérni ezt az eredményt. Aztán itt vannak a jegyzőkönyvek, november 28-29, február 18-19 és február 28-ai ülésről. Ezeket elfogadottnak tekintem, most pedig akkor tovább lépünk a negyedik napi rendi ponthoz. Mikrofon nélkül beszél a vendég, aki Margarete Auken asszony, az elnök szívesen üdvözli őt. Igen, tehát akkor áttérünk a negyedik napi rendi pontra, az orosz technikai eszközök témájára. Tudom, hogy nagyon sokan kértek szót, Először 5 percre megadom a szót a jelentéstevő asszonynak, utána pedig két perces felszólalásokra lesz majd lehetőség, mivel nagyon sokan kértek szót, és csak másfél óránk van a téma tárgyalására. Természetesen a bizottságnak is, és más, más képviselőnek is meg fogom adni a szót. Először is rod Bérent asszony kapja meg a szót, és a felszólalások között, illetve a felszállások között akkor a felszállások sorát le is zárom. Köszönöm szépen, kollégák, <laughs> elnézést kérek, de mivel angolul készültem fel, ezért angolul fogok beszélni. Elnézést kérek a német tolmácsoktól is. Úgyhogy a be, bevezető előadásomat is angolul fogom megtartani. Általában nem szoktam ezt szakbizottságban elkövetni. Matthias, először is engedd meg, és kollégák engedjék meg, hogy ö, tényleg komolyan vegyem az öt percet. Szeretném elmondani először is, hogy az én rész, az, az a rész, amivel én dolgozom, tehát nem az in vitro, amiről Péter Lize, amivel Péter Lize foglalkozik, hanem az én orvosi technikai eszközökről szóló jelentésem. Nagyon fontos ez a téma, és a bizottság nagyon jó kiinduló pontot ad nekünk a javaslatával. Egy kicsit azért még tudunk rajta javítani inkább olyan helyeken, ahol talán nem egészen világos a megfogalmazás. Én úgy gondolom, hogy a módosító javaslataim remélhetőleg a bizottság és az Európai Parlament tetszését is elnyerik. Az egy, egész szöveg nem eléggé logikus. Fejezetenként most én a bizottság gondolatmenetét fogom követni, de majd utána elmondom, hogy szerintem hogy kellene átstruktúrálni a szöveget. Kezdjük először is a második fejezettel. Ezzel kapcsolatban, illetve az egyszer használatos eszközökkel kapcsolatban egyrészt a használatukról, másrészt pedig az újra van szó, amely tényleg nagyon furcsa dolog, hiszen hogyha egyszer használatos eszközről van szó, akkor az egyszeri használat az azt jelenti, hogy egy betegnek, egy kezelésnél egyetlen egyszer használjuk föl, és akkor mégis újrafelhasználásról van itt szó. Ugye Időnként ezeket persze újra felhasználják, fertőtlenítik a, a kórházba, stb. De minden esetre az a véleményem, hogy itt a szöveg javításra szorul. Nagyon fontos meghatározni, hogy mi pontosan az egyszeri használat, és ami nem egyszeri használat, az többszöri használatú eszköznek minősül. Az újrafelhasználásnál pedig az újra gyártó, illetve az újrafelhasználó felelősségét is tisztázni kell. Azon kívül tisztáznunk kell azt is, hogy az egyszerű, egyszeri használat azt jelenti, hogy mindig egyszer használják fel ezt az eszközt, és ez realisztikus. Tehát, hogyha egy, egy szívben e, fel, felvenni kívánt képhez egy egyszer használatos kis kamerát alkalmazunk, ami több ezer euróba kerül, Nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy egyszer használatos eszköznek kellene tekinteni, nem egyszer, hanem többször is fel fogják használni, természetesen annak garantálásával, hogy ez nem jelent majd veszélyt a páciensre. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság is ezt a szövegrészt ilyen módon javaslatokkal módosítaná. Aztán a forgalomba hozatal mi szükséges a piacra dobáshoz. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak nem megfelelő a kiindulása. A, feje, a negyedik fejezetben, a hatodik és a hatodik mellékletben leírják a ö, kijelölt szervezeteket, de nem egészen világos, hogy milyen feladatai lesznek majd ezeknek a szervezeteknek, és hát az a lényeg, hogy azt nem engedhetjük meg, hogy a díjak miatt versenyhelyzet alakuljon ki a különböző tagállamok között, és hogy a minőség különbség itt felmerüljön. Úgyhogy szeretnénk, hogy egy átlátható díjrendszer jöhetne létre, és kicsit szigorúban szabályoznák ezt a helyzetet. Na most, hogy a a, mit tesznek ezek a testületek? Tudjuk, hogy van, e, vannak e, az e, orvosi eszközöknek az osztályozásai A-tól D-ig, illetve 1-től 4-ig, 4-ig, és nem határozták még meg egyelőre, hogy a házon belüli szakértők helyzete hogy, hogy nézzen ki, mindenkinél kellene, hogy legyen az eszközökkel, orvostechnikai eszközökhöz értő belső szakértő. Természetesen a külső szakértő használata is elképzelhető, de akkor nagyon jól meg kell nézni, hogy milyen szerződésekkel dolgoznak, hogy honnan kapják a megbízatásukat, és hogy mindez teljesen átlátható módon menjen végbe, hogy a nemzeti hatóságok is tisztában legyenek ezekkel a feladatokkal, és a házon belüli szakértőnek aztán ellenőrizni kell, hogy a házon kívüli szakértő véleménye megfelelő-e vagy nem. Tehát az állomány és az al, szerződések, illetve az alvállalkozók kérdése is világos kell, hogy legyen. Ötödik fejezet egy, illetve a hetedik melléklet foglalkozik az osztályozással. Jelenleg négy osztály van, ahogy már említettem. Egy, kettő a kettő b és három ezek az osztályok. Én nem bánnám, hogyha ezeket megtartanánk, de azzal nem értek egyet, hogy vannak olyan eszközök, illetve olyan cikkek, amelyeken belül a bizottság kettesből hármasba szeretné áttenni az eszközöket. A 19-20-as 21 cikk, 21-es cikk foglalkozik ezzel. Hát sajnos már lejárt az öt percem, de Matthias, ne haragudj, nagyon nagy terjedelmű jogszabályról van, ez, jogszabályról van itt szó. Tehát úgy gondolom, hogy az osztályozással kapcsolatban kell megfelelőségi értékelés a legmagasabb, legmagasabb kockázatú osztály, osztályjal kapcsolatban, és itt előzetes forgalomba hozatal előtti értékelésről is kell beszélni. Egyelőre a bizottság nem beszélt megelőző értékelésről, utána, értékelésről utána viszont meg szeretné meg szeretné ö, szervezni a nagyon pontos ellenőrzést Szerintem a 44-es cikket törölni kellene, és ahelyett inkább a megelőző értékelésre kellene ö, helyezni a hangsúlyt. Végül pedig másféle sorrendet állítanák föl. Először az osztályozással kezdeném, aztán a ö, piac a forgalomba hozatal előtti ellenőrzés és utána az újrafelhasználásra térnék át, végül pedig a különböző kijelölt szervezetek szerepére. Gyorsabban nem tudtam elmondani elnézést, Mátiász, és még így is csak a felét mondtam el annak, amit szerettem volna. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen ezt az öt perces bevezetőt a jelentéstevő asszonynak. Az árnyék előadó kapja meg most a szót. Tudom, hogy nagyon nagy a téma, de keresztül kell vinni az egész napi rendet, és nagyon nehéz lesz, hogyha mindenki túl, túlépi a felszólalási idejét. Merült meg Génisz asszonynak adom meg két percre a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm és köszönöm a raportőrnek, mert tényleg egy nagyon bonyolult dologról van szó, és nem méltányos ilyen technikai kérdésről öt percben elvárni, hogy valaki beszéljen. Az egyik dolog, amiről ön beszélt, arról, arról tényleg hosszabban kell beszélnünk, nevezetesen arról, hogy egy piacra forgalomba hozatal előtti engedélyeztetés szükséges ön szerint. Én nem vagyok erről meggyőzve, de szeretném, hogyha elmondaná, hogy miért kell ez, ugyanis én nem szeretném eltörölni a forgalomba hozatal utáni e, piacellenőrzést, amit én kiolvasok az ön javaslatából. E, tehát úgy látom, hogy ön itt e, mond el élesen ellent a bizottság javaslatának az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban ami az egyszeri felhasználást és az újrafelhasználást leti. Eh, nos, eh, ez már az eredeti, ez egy nyelvi eh, önellentmondás tulajdonképpen, tehát már is itt egy pontosítást szeretnénk kérni. Ugye itt arról van szó, hogy korlátozottak az erőforrások, és amikor ezt a jogszabályt átdolgozzák, akkor ez is felmerül. A tagállamok ki a felelősség, ugyanis ugyanakkor az a a hatóságok egy része nem rendelkezik azzal a szaktudással, amely az ellenőrzéshez szükséges. Ezért is kell az illetékes hatóságokat, illetve a kijelölt szervezeteket alaposan megvizsgálni, mert ők azok, akik az ipari biztonságot, illetve a fogyasztók biztonságát garantálják, tehát meg kell erősítenünk a kijelölt szervezeteket, ezek szakértelemmel kell, hogy rendelkezzenek azon a területen, ahol tanúsítványokat adnak ki, és eh, én azt gondolom, hogy felmerül az a kérdés is, hogy Európának megvan-e az a szaktudása, amely szükséges az, hogy ezt elvégezze ezt a munkát. Az ipar és a eh, kijelölt szervezetek részéről is szükség van erre a szaktudásra. Ez túlmutat egyébként ezen a rendeletem. Én úgy látom, hogy mindenfél hajlandó arra, hogy fejlődjön, és ez jó dolog. Nyilván eh, négy-öt év múlva lép csak ez majd életbe ez a rendelet, de, és látom, hogy lejárt az én időm is. Eh, ami legfontosabb az az, hogy eh, a betegek biztonságát megerősítsük, bizalmát helyreállítsuk, ne álljunk az útjába az innovációnak, és elkerüljenek, kikerüljenek a piacra az új eszközök. Tehát jó lenne, hogyha a raportőr foglalkozna az én aggájaimmal, illetve a bizottság bizottság is reagálna egyes dolgokra, amit felvetettem. Nagyon fontos kérdés, több időre van szükség. Köszönöm szépen. Holgar Kramer, Michel Davazi és Dákes Aile Susa Estrella, Líze és Rosbach kollégák vannak a listán. Elfelejtettem valakit? Snellhárt asszony. Igen, jó, jó. Snellhárt és jó, akkor Holger Krambernek adom a szót. Köszönöm szépen, én csak meg tudom ismételni, amit kollégáim mondtak. Tényleg lehetetlen ezt a nagyon komplex anyagot ö, ö, öt perc <laughs> alatt bemutatni, bár Dagmar Roth Bérent kolléga ezt ö, megtette, ö, gyorsított felvételen. Minden esetre ugye végül is arról van itt szó, hogy azt szeretnénk szabályozni, hogy ö, az orvostechnikai eszközök engedélyezésénél ki kivel kell, hogy beszéljen, és ki mit döntsön el. Nagyon komplex ez a kérdés, ezzel kell megpróbálunk foglalkozni. A, támogatom az árnyék előadónak azt a kijelentését, hogy a definíciók nem eléggé világosak. Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a kijelölt szervezetek között a verseny kialakulását. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk, és azt hiszem, hogy egyébként a bizottság javaslata nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy ezt majd végül is el is érjük. A mindenféle centralizációs kísérletet nagyon jól át kell gondolnunk, jól meg kell indokolnunk. Ugye van egy centralizált eljárás, amely például bizonyítottan, például a csípőprotézisek esetében nem volt eredményes, úgyhogy nagyon kell, nagyon fontos meggondolni, hogy hol alkalmazzuk ezt, és hol nem. A testületeket meg kell erősíteni, ezeket a kijelölt testületeket, hogy minél több szakértelemmel rendelkezzenek, és külön, különösen a harmadik osztálybeli nagy kockázattal kap, rendelkező orvostechnikai eszközök esetében fontos, hogy ez meglegyen, hiszen azokat a testbe ültetik be. Nagyon fontos, hogy nem ne legyen elég az, hogy egyszerűen csak aláírják és lebélyegezzék a vállalat dokumentumait, és engedélyezzék a harmadik osztályba tartozó termékeket. Tehát, hogy itt legyenek valóban nagyon komoly és, és szigorú követelmények az engedélyezéssel kapcsolatban. Ne legyen olyan termék, amelyet amelyet, ne, amelyet a piacra tudnak dobni, anélkül, hogy ezt élőben is kipróbáljanak. Ezt a, legalábbis a magas kockázatú termékeknél ezt meg kell tenni. Természetesen az első osztályba tartozó dolgokkal, mint a raktapasz vagy egyéb, az ez nem, nem szükséges. Minden esetre különböző, különböző ö, ö, fontos termékekkel kapcsolatban nagyon jó lenne, hogyha külön szigorú követelményeket állítanánk a kijelölt testületek elé. Én úgy gondolom, hogy nem igazából fontos az, hogy nagyon szigorú legyen a fogalmahozatal előtti előzetes vizsgálat, inkább én is a kollégámmal egy, egyetértek abban, hogy legyen egy forgalombahozatal utáni piacfelügyelet, és akkor, ha ott valami nem kívánatos eseményt tapasztalunk, akkor arra nagyon gyorsan reagálni tudjunk. Elnök, köszönöm szépen, Krámer úr. Rivezi asszony. Az árnyék előadónk nincs itt. Én beszélek a nevében, illetve saját nevemben is. Megköszönöm először is a raportőrnek a munkáját. Amennyire én kihallom a vitából úgy tűnik, hogy a legtöbb dologban meg tudunk állapodni, egyetértünk. Meg fogom majd kérdezni Riveszi kollégától, hogy a három kategóriájú eszközbesorolás megfelelő. Mi ragaszkodunk a forgalomba hozatal előtti engedélyezéshez, el akarjuk kerülni a PIP botrányhoz hasonló botrányokat, de említhetnék Dán botrányt is a klinikai vizsgálatokban átláthatóságot akarunk, ami leginkább garantálja majd a surlódásmentes engedélyezési eljárás, tehát amennyiben a teljes átláthatóságot garantálni tudjuk, akkor biztonságosabbak az ellenőrzési rendszereink. Nyilván ez a, az adatokhoz való általános hozzáférést is feltételezi, mindig eh, azt mondjuk a az orvosi eszközgyártóknak, hogy eh, amennyiben eh, tisztességes összefoglalást tudnak készíteni, akkor bizonyára a mögött adatok is vannak. Nem gondolom, hogy amennyiben az orvosok az összefoglalót jól elkészítették, vagy a gyártók az összefoglalót jól elkészítették, akkor megtilthatják, vagy hivatkozhatnak arra, hogy nehéz az adatokhoz való hozzájutás. Én szeretném a hormondiszruptorokat kiszedni ebből az anyagból, e, ami azért fontos, mert mobilizálni kell a közvéleményt. Én a disruptor angol kifejezést nem, nem tetszik nekem, mást kellene használni szerintem ehelyett. Köszönöm. Köszönöm, a Margareta asszony, Anna Rosbach asszonynak adom meg a szót, Jana Kudákis asszony helyet fog felszólalni. Köszönöm szépen. Elnök úr, én Dánul fogok beszélni. Mégpedig Jana Kudákis kollégám véleményét továbbítvám. A bizottság ezt a javaslatot nagyon jó időpontban jelentette meg, hiszen látjuk, hogy egy sor botrány merült fel mellimplantátum, illetve csípő protézisekkel kapcsolatban is, és az a probléma, hogy elveszítettük a lakosság bizalmát, ezt a bizalmat kell valahogy helyreállítanunk, e, ezekbe a termékekbe vettett bizalmat kell helyreállítanunk, ezért nagyon fontos, hogy a betegbiztonságot helyezzük központba meg kell próbálni elkerülni a múltbeli hibák megismétlődését, és ezt az ellenőrzés erősítésével tudjuk elérni, illetve azzal, hogy minél több be nem jelentett ellenőrzést ejtsünk meg. Úgy gondoljuk, hogy a kijelölt testületek, kijelölt szervezetek rendszere nagyon fontos, hiszen ők azok, akik a valódi szakértelemmel rendelkeznek, és ők azok, akik ezeket a nagyon magas kockázatú termékeket engedélyezhetik például Németországban és más helyeken, és azért nem mindegy, hogy csípőprotézisről vagy pacemakerről szólván milyen ezeknek a termékeknek a biztonsága. Úgyhogy a beteg biztonság itt a legfontosabb kérdés. Na most, amikor az egyszer használatos eszközök újrafelhasználásáról van szó, itt is nagyon világos felelősség meghatározása van szükség, és úgy gondolom, hogy a bizottság szövege itt nem eléggé világos. Mi úgy gondoljuk, hogy nem muszáj azt nyomon követni, hogy egy egyszer használatos eszközt újra felhasználnak-e, és hogy hányszor. Azon kívül az orvostechnikai eszközök nyomon követését is javítanunk kell, hogy minél könnyebben vissza tudjuk keresni szám alapján, hogy amikor valami probléma felmerül, hogy meg tudjuk találni a felelőst. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Estrella kolléga. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer à Dagmar. Köszönöm. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Dagmárnak, kiváló munkát végzett, mindig. és nagyon jó, hogy ennek alapján eh, a nyilvános meghallgatások, szervezett nyilvános meghallgatások alapján ilyen kiváló eszmecserét tudunk folytatni. A foglalkoztatásügyi és szociális eh, szakbizottságban vagyok felelőse a témának, és természetesen természetes ezért, hogy elsősorban a munkavállalók eh, biztonsága, és a felhasználók, az orvostechnikai eszközök felhasználóinak, szakmai felhasználóinak az egészsége és biztonsága vezette kezemet, mikor megjegyzéseimet írtam, módosítóimat fogalmaztam. Igenis kell beszélni kockázatokról, nem csak a betegek, hanem az orvostechnikai műszerek felhasználói számára is, azok, mindazok, akik ezekkel dolgoznak, akik ezeket azt követően tisztítják, fertőtlenítik, amikor újra felhasználható eszközökről van szó. Alapvető célunk természetesen az ő egészségüknek, biztonságuknak a garantálása. Olyan technikai eszközökre van szükség, amelyek kiváló minőségűek, megfizethetőek, és mégis garantálják a betegek felhasználó biztonságát. ezeknek az eszközöknek a nem megfelelő felhasználása igen és balesetekhez vezethet kórházi környezetben. Dolgunk az, hogy garantáljuk, hogy az orvostechnikai eszközök felhasználása valóban biztonságos legyen a munkahelyen. Köszönöm szépen, Péter Lize kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon köszönöm Dagmar Roth Bérent jelentését. Tényleg nagyon komplikált témáról van szó, és valódi teljesítmény, hogy 7 perc alatt be tudta mutatni kolléga, E, ezt a nagyon széles körű jelentést. Én az in vitro diagnosztikáról készítettem jelentést, amely kapcsolódik Ród Bérent asszony jelentéséhez, és már is köszönöm azt, hogy nagyon sok okos, jelent, nagyon sok okos ötlettel állt elő, amely a szervezést illeti a minőségjavításra vonatkozó javaslatait. Ezeket ugye közösen meg fogjuk majd tárgyalni. Megénisz asszonynak is köszönöm azt, hogy elmondta, hogy nem vagyunk még egészen biztosak abban, hogy valóban ö, ö, a nemzeti hatóságon keresztüli megelőző előzetes engedélyezést kellene-e követelnünk, ahogy Rod Bérend asszony is mondta, egy sor terméket át szeretnénk helyezni a kettesből a hármas osztályba, és hát ezt át kell gondolnunk, hogy ez hogy fog majd alakulni, és hogy ez értelmese. A nemzeti engedélyezések kérdése sajnos nem akadályozta meg a múltban sem a botrányok kitörését. Sajnos az állami engedélyezés követelménye ellenére kitörtek ezek a botrányok. Én úgy gondolom, hogy a bizottság szövegének struktúráját meg kell őriznünk az EPP-vel tulajdonképpen az EBP-nél nem nincs problémák az engedélyezéssel, hanem az engedélyezés utáni időszakkal szeretnénk foglalkozni. Hogy Holger Kramer mondta, az engedélyezés után ugye van van ellenőrzés, de ez nem csak dokumentációból kell, hogy álljon, hanem abból is, hogy valóban az élő életben, a valóságban kipróbált, valóságban is le kell tesztelni ezeket a termékeket, és valóságban is ellenőrizni kell, hogy ezek működnek-e. Köszönöm szépen, Alde Szusza kollégának adom meg a szót. obrigada. Eh, eu queria também ehm, saudar a Dagmar. Én is szeretnék gratulálni Dagmárnak ahhoz a nagyszerű workshophoz, amit 28-án szervezett februárban, és eh, ennek megfelelően eh, én csak két-három dologról beszélnék most. Először is a betegbiztonságról mondanék pár szót. Ez rendkívül fontos kérdés számunkra, és egyáltalán nem összeegyeztethetetlen az innováció koncepciójával. Olyan jogszabályra van szükség, amely a biztonságot garantálja, és éppen ezért egyetértek azzal, amit Péter Líze mondott, emellett olyan jogszabályra is szükség van, amely megalapozza ezeket a biztonsági ellenőrzéseket és az orvosi rendelkezések alkalmazását. Ami a forgalomba hozatalt illeti, ott is be kell tartani a szabályokat. Ami a bizottság javaslatát illeti, vannak olyan javaslatok, ebben, amelyek az osztályozás rendszeréről szólnak. Szerintem ezt felül kell vizsgálni, és koherensebbé kell tenni. Fontos az is, hogy tájékoztassuk a közvéleményt, az orvosi eszközökről. Megint csak az átláthatóság nevében. És a betegeket ellátó személyzet érdekében is szükséges nyilvánosságra hozni azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy ezekről az eszközökről minden ismerettel rendelkezzenek, illetve az eszközök alkalmazásáról. A maga a szakirodalom ebből a szempontból nem elég, pontosabb információkra van szükség arról, hogy a gyakorlatban hogyan működnek ezek az eszközök, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, És itt akkor most abba is hagyom, mert lejárt az időm, köszönöm. Elnézést kérek, sajnos nem lehet túllépni a két perces felszólási időt, úgyhogy elnézést kérek, de most Snellárt asszonynak fogom, úrnak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen. Dagmar nagyon jól bemutatta ezt a jelentést. Nagyon komplikált eljárásokról van szó. De én is szeretném Péter Lizát, Lize véleményét támogatni abban, hogy bizonyos termékeknél követelnünk kell azt, hogy az engedélyezés után is ellenőrizzük még ezeket a termékeket. Több érdekeltel is beszéltem, és úgy gondolják, hogy itt ezen a téren nagyon nagy káosz van az egyszer, felhasznál, egyszer felhasználható eszközök területén. Vannak azok, akik úgy gondolják, hogy újra, lehet, újra fel lehet használni ezeket az eszközöket. Én úgy gondolom, hogy ennek a területnek a szabályozása nagyon fontos, hogy egy kicsit rendet teremtsünk a káoszban. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy anyagi érdekek jelennek meg, hiszen ugye egy katéter vagy hasonló eszköz újrafelhasználásánál nem mindegy az anyagi szempont sem, ezért fontos, hogy ebben itt rendet teremtsünk. A másik pedig a díjak kérdése. A ö, az élelmiszeripari területen is látjuk, hogy a két, két ország között, két engedélyező testület között, akár 100 kilométeres távolságon belül is különbözőek lehetnek a minőség, a, a díjak is, és a minőség is. És ezért nagyon fontos, hogy az ezen a területen is rendet teremtsünk, ugyanúgy, hogy ezt az élelmiszerbiztonság területén is megtettük. Antonia Pananova, asszony következik két percre. Köszönöm elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Dagmárnak a munkáért, amit elvégzett, és ezért a bevezetőért. Nehéz dosszié ez, nehéz ügy, és el kell mondjam, hogy nyilván a legfontosabb kérdés a a munkai biztonság és egészség kérdése, itt kell főleg javítani a javaslaton. Az osztályozás mellett vagyok, az orvos technikai eszközök vizsgálata, ahogy ezt Péter Lizze mondta, igen komoly hatása lehet, mennyire megbízhatóak, mennyire bízunk bennük, illetve milyen orvosi következményekkel járhat a beteg számára a pacemakerek esetében, e, vagy akár a tabletétek, e, ilyen-olyan beültetett e, implantátumok esetében egyaránt. Tehát még egyszer mondom, az osztályozási eljárás ötletét támogatom, és az esetleg veszélyes eszközöket valamilyen előzetes vizsgálatnak vagy klinikai vizsgálatnak kell alávetni, ez elengedhetetlen. Jó néhány e- esetről szereztünk tudomást, amikor e, hibás technikai eszközökkel e, találkoztak. Ezek nem nyomon követhetőek, de a testen belüli felhasználásra szánt ilyen eszközök esetében mellékhatások is előfordulhatnak, ezért olyan fontos, hogy ezekről az esetekről tudomást szerezzünk, hogy további fellépést tehessünk. A PIP esetében csalásról volt szó, itt nem az eszközök biztonságával volt gond, hanem egész egyszerűen csalásról volt szó. Egyben rámutatnék arra is, hogy hogy a szoftverek esetében azon is érdemes e- elgondolkozni, hogy a javaslat hatály kiterjedjen-e a szoftverekre, illetve az egyszerű felhasználású és többszöri felhasználású eszközök esetében e, nagyon sok olyan kapcsoló, vagy, e, vagy olyan kábel, ez az, ami igazából többszöri felhasználású lehetne, sokszor egyszerű felhasználásúnak minősítik, ez nagyon komoly további extra költségekkel jár. Sokszor emiatt nem kompatibilisek, vagy nem pótolhatóak ezek az eszközök. Jó lenne, hogyha ezen változtatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szabadó kolléga, négy percre. Už řečeno, s tím mohu... Köszönöm. Elnök úr, az elmondottak nagy részével egyetértek, valóban roppant összetett kérdéssel van dolgunk, amely igencsak nehéz technikai részleteket is felvet. A szakértők bevonása elengedhetetlen. Én is hangsúlyoznám a mm, biztonság kérdését, talán ez a legfontosabb az egészben. Három további megjegyzésem lenne. Először is a szubszidiaritás elvét ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Igazán szükség van arra, hogy európai szinten szabályozzuk ezt a kérdést. Vegyük figyelembe azt is, hogy az egyes tagállamok eh, helyzete történelmi, kulturális és egyéb okokból igencsak eltérő lehet. Éppen ezért ne változtassunk már bevált módszereken, mert ilyenek igenis vannak jó néhány tagállamban. A delegált aktusokkal kapcsolatban az Európai Bizottság hatáskörének kibővítése terén legyünk körültekintőek, óvatosak. Ugyanez vonatkozik az in vitro diagnosztikai eszközökre, mert nagyon sok hatáskört, delegás hatáskört kaphat az Európai Bizottság, amit veszélyesnek tartok. Illetve hangsúlyoznám, a az eddigi tapasztalatok fontosságát a gyakorló orvosokkal, diagnosztákkal eh, kell egyeztetnünk, hiszen a gyakorló felhasználók eh, nem mind biztosak eh, abban, hogy a tagállamok készen állnak arra, hogy ebbe az irányba elmozduljanak, hogy az Európai Unió ennyire változtasson a szabályokon. Köszönöm szépen, Rebecca Taylor. Thank you, President. Um, is a... Uh, Köszönöm. Elnök úr, csak roppant röviden. Discussion about pre-market approval or post a forgalomba hozatal előtt engedélyeztetés, illetve forgalomba hozatal utáni felügyelet kérdésében szerintem a betegek biztonsága miatt ez az extra költség és extra eh, papírmunka mindenképpen megéri, főként akkor, amikor amúgy is megszorítások vannak, és mondjuk az intézményekben is megreformáltuk a személyzeti szabályzatot. Az amerikai megközelítés három kategóriába sorolja ezeket az eszközöket. Az első kategóriába tartoznak azok, amelyekre forgalomba hozott előtti engedélyeztetés van, vonatkozik. Például a, a csípőprotézis, fémcsipő protézisek esetében nem illett ez bele igazából ebbe mm, az osztályba, ezért forgalma hozatal utáni felügyelet szükséges, hiszen a kapcsolt termékek, eszközök esetében hosszú évekre van szükség, amíg érdemi adatokkal, tapasztalatokkal gazdagodhatunk. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg most a szót. Egy osztályvezető Zabin Likvinyé fog hozzászólni. Tessék! Oui, merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, bonjour. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, Ann Roth Berennek is. Először is eh, exkuzálom Desperas Penyo eh, igazgatómat, aki nem lehet itt, mert egy nemzetközi fórumon szerepel, és éppen ezért nem tudott eljönni. Három célunk volt, amikor kidolgoztuk ezt az anyagot. Először is meg akartuk erősíteni a betegek biztonságát, a belső piac működését akartuk könnyebbé tenni, és támogatni akartuk a versenyképességet és az innovációt ebben a gyorsan fejlődő ágazatban. Ez a három célkitűzés vezetett bennünket akkor, amikor kidolgoztuk ezt az anyagot. Most akkor kitérnék azokra a pontokra, amelyeket itt felvetettek, megkülönböztetve a forgalomba hozatal erőti helyzetet a forgalomba hozatal utáni helyzettől, és beszélnék még az átláthatóságról is. Többször is felmerült itt a hozzászólásokban a, az orvosi eszközök újrafelhasználása, a reprocessing. A szövegben egy definíciót tettünk be az egyszer használatos orvosi eszközökről, amely ugye önellentmondásos, vagy legalábbis nyelvileg önellentmondásos, hogyha aztán később azok újra felhasználásáról beszélünk. Nos, itt a gyártó szándéka szerint egyszer alkalmazzák ezt az eszközt, amely megfelelhet az eszköz természetének, mert lehet, hogy az újrafelhasználás veszélyes, többek között azért, mert a gyártó nem végezte el azokat a tanulmányokat, amelyek lehetővé tennék annak megítélését, hogy hányszor lehet újra felhasználni az eszközt. Itt gyakorlatilag a definíció azokat a kritikus eszközöket írja le, amelyekre, amelyeket az invazív műtéti eljárásoknál alkalmaznak, Nos, azok az eszközök, amelyeket ilyen esetekben alkalmaznak, azok eh, ki vannak zárva elvileg is az újrafelhasználásból. Eh, ez az álláspont egy független orvosi szak, eh, szakértői bizottság véleményén alapul, és felhasználtuk az újrafelhasználásra alkalmassá tevő cégek véleményét is. Adott esetben előfordulhat az, hogy a gyártó által szándékolthoz képest egy másik cél e, valósulhat meg e, az újrafelhasználás során, miközben a gyártót továbbra is terhelik a kötelezettségek. Vannak egyes tagállamokban bizonyos konkrét rendelkezések, amelyek lehetővé tesznek opt-outot, illetve azt, hogy kizárják eh, a forgalomból a területükön az újra felhasznált eszközöket, vagy az újra felhasználásra alkalmassá tett eszközöket. A szakértői eh, orvosi bizottságunk véleményét figyelembe vesszük, és ez alapján próbáltunk egy olyan újrafelhasználási módszert kialakítani, amely biztosítja a biztonsági elvárásokat is, garantálja azokat. Beszélnék még itt a kijelölt szervezetről, amely a jelenlegi rendszerünk gyenge pontja, vannak ebből kifolyólag, a gyengeségből kifolyólag voltak bizonyos problémák, nemzeti hatóságok jelölik ki ezeket a kijelölt szervezeteket, megerősítettük azt a mellékletet, amely erről a témáról szól, a kijelölt szervezetekről, biztosítja azok kompetenciáját, szakértelmét, eljárási szabályait, részrehajlásmentességét, közös auditokról van szó, amelyekben részt vesz ennek a tagállamok és az Európai Bizottság képviselői is, és aztán ezek a szervezetek is ellenőrzés alá kerülnek. E, ezt szkrutini mechanizmusnak hívjuk, vizsgálati vagy ellenőrzési mechanizmusnak. E, tehát mindezt alapvetően megerősítettük, nyilván ennél többet is lehet tenni, de azt szeretnénk, hogyha ezek a kijelölt szervezetek megfelelően eh, működnének, minőségi munkát végeznének, eh, ami ami a habilitációját illeti ezeknek az eszközöknek, a taxa ez az adóknál, illetve illetékeknél, és az elnök közbevág. Köszönöm szépen elnézést, de meg kell szakítanom az elnök bizottság euh, aztán beszélnék még az osztályozásra vonatkozó szabályokkal, eh, szabályokról. Vannak ezek a eh, szabályok, amelyek eh, szándékaink szerint figyelembe veszik a nemzetközi helyzetet, itt azokról a termékekről van szó, amelyeket a testbe juttatnak vénán keresztül, vagy más testnyíláson keresztül, vagy el kell fogyasztani, le kell nyelni. E, nyilván ezek az eszközök különleges biztonsági problémákat okoznak. E, kicsit új még ez a téma a bizottság véleményét köszönjük. Ezzel kapcsolatban nemzetközi szabályozás is létezik. Köszönöm szépen, hogy a bizottság elmondta a véleményét. Köszönöm szépen a bizottság véleményét én is, mondja a jelentéstevő asszony. Szeretnék egy dolgot aláhúzni. Ö, ö, azt remélem, hogy Kavanos úr most is figyel, nem, azt hiszem nem figyel rám, pedig szeretném, szeretnék arra ahhoz kapcsolódni, amit ő mondott, tehát, hogy szükség van a szakértelemre. Természetesen bárki jelentést készít, komolyan veszi, és felhasználja a szakértők véleményét is. Nyilván a, tudja ön is, hogy a parlament hetekkel ezelőtt egy workshopot rendezett, ahol külön, körülbelül 180 szakértő vett részt, és tegnap volt még egy workshop, ahol szintén több mint 100 ember vett részt, és képviselők, árnyék eladók, más részvevők is voltak. Ezeket, ezt az ülést, ezt a workshopot interneten is meg lehetett hallgatni, úgyhogy biztos lehetnek abban, hogy figyelembe vesszük az orvosok és a szakértők véleményét ebben a témában. Hadd tegyek néhány megjegyzést a kollégák által mondottakhoz. Az Európai Orvosok Közössége és nagyon sokan is ragaszkodnak a, a magas kockázatú termékekkel kapcsolatos előzetes engedélyezéshez. Nem csak a, az orvosok, hanem a specialisták, kardiológusok, ortopédorvosok, mindenki kijelentette azt, hogy ezekkel kapcsolatban, tehát a magas rizikójú termékekkel kapcsolatban kellene, hogy legyen egy előzetes engedélyezés, de ez csak az összes orvostechnikai eszközök piacának két százalékára vonatkozik, és és ez körülbelül 5-600 terméket jelentene évente. Természetesen a bizottság a 21-es cikkben néhány terméket átvezetett a, a harmadik osztályba, de ne haragudjon Szabin, ez tényleg nevetséges javaslat. Lehet, hogy most nagyon durván fogalmazok, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen nem tudták, hogy mit csinálnak. Az, hogy a, hogy a, hogy a műfüleket a kettes osztályból a hármasba teszik át, a, a, és a fülcseppeket, fülcseppeket ö, kettes osztályból harmadikba teszik át, hát az nem igaz, hogy ennek értelme van, hiszen ez e, ezeknek fiziológiai hatásuk van ugyanúgy, mint a hashajtóknak. Hát ezzel kapcsolatban egy más megoldást kell találnunk. Egyszerűen ez megengedhetetlen, hogy egy olyan, olyan eszköz, amely csak a testnek a pH értékét változtatja meg valahol, az a harmadik osztályba kerüljön, ahol a legmagasabb kockázatú termékek vannak. A, a 21-es cikken belül hogyha vannak bizonyos kétségeink bizonyos termékekkel, akkor ezt a, az, a gyógyszerekkel kapcsolatos rendelkezésekbe, illetve jogszabályokba kell elrendezni. Na most Péter Lize is mondta, hogy, hogy a, hogy, hogy ez egy probléma, de elnézést kérek, a, a, ezeknek a fülcsepeknek a pH értéke körülbelül ugyanolyan, mint a szemnek a folyad, szemfolyadéknak az értékát, nehogy már az a harmadik osztályba kerüljön. Aztán megint is kollégának hálás vagyok, hogy minden workshopon és minden meghallgatáson jelen volt. Mindig nagy örömmel tölt el, amikor tudom, hogy követik a kollégák a munkámat, mert akkor tudom, hogy mindenki jól tájékozott minden témában. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatban értem, hogy mit mondasz, és mondtad, hogy hát nem lenne jobb, nem lenne -e jobb, hogy a bizottság véleménye szerint inkább a forgalomba hozatal utáni élő ellenőrzéseket hangsúlyozzuk. Igen, persze, mert ugye a beültetett implantátumok esetében például soha nincsen e- megfelelő adat a klinikai vizsgálatok alapján, és emiatt aztán kísérleti nyúlnak, nyúl, nyúlnak kell használnunk, nyúlként kell használnunk a betegeket is nyilván a be, beültetendő eszközöket a testen kívül hiába vizsgálgatjuk. Úgyhogy persze szükség van a forgalomba hozatal utáni nagyon szigorú vizsgálatra is, de bizonyos termékek esetében igenis javítani kell a forgalomba hozatal előtti engedélyezést is, azt mondtad, hogy nem biztos, hogy mindenkinek kompetenciája van erre, nem minden tagállamnak. És igen, persze, valóban nagyon sok tagállamba visszavonják az erre használandó forrásokat, csökkentik a forrásokat. És ugyanez a probléma a gyógyszerekkel kapcsolatban is, úgyhogy néhány tagállamban, Németországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában is ez folyik, és ez egyszerűen nem megfelelő út. Sajnos nem erre felé kell tovább indulnunk, ezt tehát még át kell gondolnunk. Azon kívül pedig hát három év múlva kerül majd ez, lesz ez majd érvényes, úgyhogy három év múlva kezd hatni a mindennapi életünkre. Na most a kijelölt testületek. Bármelyik osztályba is helyezi a testület a terméket, mindenképpen követelnünk kell azt, hogy a testületen belül legyen házon belüli szakértő. Az nem lehet, hogy ők orvostechnikai termékekről döntsenek anélkül, hogy szakértőjük lenne. Nem elég az, hogy kiszervezik ezt a feladatot, az is, arra is szükség van, hogy aztán ezt a kiszervezett feladatot házon belül ellenőrizzék. Az lehet, hogy nem szükséges minden helyen 20 embert foglalkoztatni minden nyol, mind a 80 kijelölt testületben az Európai Unión belül, de legalábbis elég szakértőjük kell legyen ahhoz, hogy a szakértők a kívülről érkezett értékeléseket aztán házon belül is jelen értékelni tudják, illetve ellenőrizni tudjuk. És igaz, nem szabad megengednünk, hogy verseny alakuljon ki a kijelölt testületek közül, között. Igen, jó lenne, hogyha ezek ilyen kiválósági egységek lennének, és jó lenne, hogyha azt látnánk, hogy például bizonyos termékeket csak a holland, vagy az észt, vagy bár, bármelyik más testület ellenőrizheti le, mert nekik van erre a legnagyobb kompetenciájuk. Jó lenne, hogyha ez kialakulna. Aztán volt, aki a, aki a szubszidiaridást említette, nem, ez nem erről szól. Ezek olyan termékek, amelyek az egész európai piacra ö, kerülnek majd, és igenis itt nem lehetnek kulturális ö, különbségek, hiszen az, azt a terméket, amit cseh, a cseh köztársaságban engedélyeznek, azt majd Németországban minden, mindenhol máshol is fel fogják használni. Tehát egységes biztonsági normákra van itt szükség. Margarete Auken és mások is mondták, hogy a klinikai adatok, adatokkal kapcsolatban átláthatóságra van szükség, több adatra van szükség, meg kell eresítenünk az eljárást a regisztrálás eljárását is, és aztán a további eljárási részleteket is. Tehát nem lehet azt megengedni, hogy a gyártók hogy a gyártók eh, elfogadtassanak egy terméket, és utána azzal kapcsolatban eh, gyengüljönek a követelmények. Eh, nyilván fontos a be nem jelentett látogatás ellenőrzés is, de a szakértelem a legfontosabb itt. Péter Líze megint a forgalomba hozatali, forgalomba hozatal el, előtti előzetes vizsgálatot említette. Most itt és elmondta, hogy a, az engedélyezési eljárások után is kirobbantak botrányok, de ezek mindig nemzeti engedélyezési eljárások voltak, és hogyha ezt megnézzük, akkor ez még inkább arra indít engem, hogy ne a nemzeti, hanem az európai szintű egységes engedélyeztetést hangsúlyozzuk és szorgalmazzuk. És még egy utolsó mondat, Matthias hát végül is még csak egy órát foglalkoztunk, másfél órát foglalkoztunk ezzel az ügyel, tehát az újrafelhasználás és az egyszeri felhasználás kérdése nagyon nehéz lesz megfelelőképpen megoldani ezt a kérdést. Ez olyan, mint a kör négyszögesítése. Logikai szempontból egy egyszer használatos terméket csak egyszer lehet felhasználni egy beteg kezelésére ez kellene, hogy legyen a valóság, de sajnos nem, ez, nem ezt látjuk a valóságban. Gondoljuk át, hogy mit szeretnénk. Szeretnénk ragaszkodni ehhez a feltételhez? Elhisszük, hogy ez meg is fog valósulni? Ragaszkodjunk hozzám. Tehát például, hogy ez a bizonyos kamera, amely a szív belsejében azt ellenőrzi, hogy a szív szív hogy néz ki belülről, és amelyet két évenként eh, kell csak felhasználni, és több ezer euróba kerül. Valóban gondoljuk, hogy ez a valóságban is meg fog, eh, így lesz, hogy csak egyszer fogják felhasználni az ilyen kamerákat? Vagy ha nem, akkor büntessünk meg minden olyan kórházat, amely ezt nem, ennek nem felel meg. Hát egyszerűen itt az egyszer használatos eszköz definíciójáról van szó de ugye akkor mondhatják nekünk az állampolgárok, hogyha megszigorítjuk az egyszerhasználatos termék fogalmát, akkor például azt lehetne megnézni, hogy műanyagból, azt, le, azt lehet majd látni, hogy műanyagból készítik el az eszközöket, hogy ne lehessen őket újra felhasználni. És az utolsó, utolsó mondat az az, hogy el kell döntenünk, hogy mi, mi, mi a legfontosabb számunkra. Én szeretném, hogyha az újrafelhasználásnak a körülményeit nagyon szigorúan megállapítanánk, és hogyha bízhatnánk a gyártóban ezzel kapcsolatban, és a gyártó felelőssége kell, hogy legyen az, hogy eldöntse, hogy egyszer használatos az eszköz, és hogy miért lehet újra felhasználni, hogyha mégis úgy gondolják, hogy újra, lehet fel, újra fel lehet használni tehát hogy a felelősség alól semmiképpen ne bújhasson ki a gyártó. E, e, sajnos itt még nem találtam meg a megfelelő megfogalmazást. Elnök úr, köszönöm szépen az legutolsó 115 mondatot, Dagmar. Meg Guinness asszony szeretne még valamit hozzáfűzni? Um, Csak nagyon röviden elnézést. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság tisztázna valamit, hogy a bejelentés nélküli váratlan Eh, ellenőrzések eh, hogyan működnek. Szerintem már most is léteznek a lehetősége, de nem használják, nem élnek vele. Hogyha ezt valóban bevezetjük, mi a garancia arra, hogy ezekre sor kerül? Bitte die Kommission kurz. Röviden az Európai Bizottság, egy percemen válaszoljon. Kész. Hier, aus dem Zeitrahmen. Bitte. Parancsoljon, hölgyem. Oui, merci, monsieur le... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Olyan kérdésről van szó, ami a PIP ügyben e, igencsak e, e, fénybe került, hiszen nem kötelező a bejelentés nélküli ellenőrzések alkalmazása, így valóságban igen ritkán élnek vele. Éppen ezért szeretnénk ezeket az ellenőrzéseket a kijelölt szervezetek által a gyártóknál kötelezővé tenni, mindenféle előzetes bejelentés nélkül váratlanul ellenőrizhessenek, hiszen bizonyos esetekben a gyártók a dokumentációkat előkészíthetik, de ezen túlmenően ezek bejelentés nélkül váratlan ellenőrzések kellene, hogy legyenek az intett cégeknél, amelyek során termék mintákat tesztelhetnek, vizsgálhatnak. Köszönöm szépen ennek a napirendnek a napirendi pontnak a tárgyalását meg is fe, be is fejeztük. 26-án lesz még egy workshop, és mindig ilyen, amikor ilyen workshopokra kerül sor, akkor nagyon jól megvannak ezek szervezve, és nagyon örültem neki, hogy az előző workshopokban is igen sokan részt vettek, nagyon sok érdeklődő volt, úgyhogy ez tényleg mindig imponáló. A Módosítók benyújtásának határideje május 3. A módosítókat május 29-én fogjuk itt a szakbizottságban megtárgyalni, és előre láthatólag július 10-én lesz majd a szavazás, és majd utána döntjük el, hogy a plenáris ülésre mikor kerül a jelentés. Köszönöm szépen mindenkinek, aki betartotta a felszólalási időt. Következő napi rendi pontunk Péter Líze jelentése az in vitro diagnosztikai eszközökről. Tessék Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ugye egy dokumentumot kiosztottam, ha esetleg valaki még nem kapta volna meg. Ebben írásban összefoglaltam a legfontosabb pontokat, amelyek ebben a jelentés tervezetben szerepelnek. Dagmarót Bérent asszonyjal együtt nagyon aktívan fogunk dolgozni azon, hogy a mai, hogy a mai ülésen elhangzottak bekerüljenek a jelentésbe. De mindesetre elmondom, hogy milyen irányban szeretnénk elvinni a jelentést. Eléggé komplikált a téma, úgyhogy először szeretném elmagyarázni, hogy mi is ez az in vitro diagnosztikai eszközök világa. Tehát ez olyan eszközöket jelent, mint például egy vércukormérés, vagy más olyan tesztek, amelyek a beteg állapotát szeretnék megvizsgálni. Tulajdonképpen nincs túl nagy eh, nyilvános érdeklődés. Úgy gondolják, hogy ennek a nagy eh, Dagmar Bérent jelentésnek ez csak a ki, kis húga ez a téma. A workshopon tulajdonképpen érdekes volt, hogy egy szakértő azt mondta, hogy nem a kis hugáról, hanem a szülői, szüleiről van szó ennek a az orvostechnikai eszközök területének, hiszen ezek nélkül, az eszközök nélkül az orvostechnikai eszközöket sem tudjuk a, a, a, alkalmazni. És például hogy és, és előfordul sajnos az, hogy vannak olyan tesztek, amelyek már tíz éve a piacon vannak, amely, és amelyek sajnos ö, ö, rossz ö, például olyan terhességi tesztek léteznek, amelyek tíz éve a piacon vannak, és ilyen rendszeresen például negatív eredményt mutatnak, ugyanakkor helytelenül mutatják ezt az eredményt, és létezik ilyen helyzet, hogy a piacon ilyen eszközök megmaradhatnak. Úgyhogy ennek a valóságnak a nagyon határozott megváltoztatására van most szükség, és nem csak a tagállamok szigorúbb szabályozását kell követelnünk, hanem európai szinten is meg kell próbálnunk szabályozni ezt a problémát. Nem kell nyilván ezen túl sokat időzni, szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a klinikai vizsgálatok területén erősíteni kell a bizottság javaslatát. Van egy fejezet, amelyet én is kidolgoztam, és Dagmar Roth Bérent asszony is dolgozott, ezek közös témák, úgyhogy ezen közösen fogunk javítani. Például az osztályozás másféle, ezen a területen nem egytől háromig, hanem ától D-ig terjed. Ezen a területen is meg kell nézni, hogy a házon belüli szakértő kérdését hogy kellene kidolgozni, itt nem egészen jó a bizottság javaslata. Aztán a személyes gyógyszer, személyes orvosi eszköz kérdése, amely szintén javítani kell. A bizottság az önteszteléssel, önvizsgálattal kapcsolatban azt szabályozza, hogy egy hogy, hogy, hogy mi a különbség a között, hogy egy orvos, illetve nővér végzi el ezeket a teszteket, vagy egy laikus. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is változtatásokról van szó, aztán a hatály, hatály kérdéséről. Úgy gondoljuk, hogy a a bizottságnak igaza van a hatály megállapításában, és abban is, hogy ki kell majd terjeszteni, de úgy gondoljuk, hogy nem elégséges a jelenlegi meghatározás, hiszen nagyon sok eszközzel, illetve termékkel vannak ilyen kijelent, kapcsolatban vannak ilyen kijelentések, hogyha ezt beveszed, akkor lefogy, stb. Ezekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy szigorúbb legyen a szabályozás, és hogyha ugye nem működnek ezek a termékek, ha nem megfelelő a hatásuk, akkor pedig ez, az, ez a páciens egészségét is egészségére is ártalmas lehet. Na most a az időkerettel kapcsolatban öt éves időkeretet állapít meg a bizottság, amely természetesen szükséges is lehet, de hogyha viszont nem működnek megfelelőképpen, Ez például az AIDS tesztre vonatkozik, de az a kérdés, hogyha aztán ezek a tesztek nem megfelelően működnek, akkor 5 év elégséges-e ahhoz, hogy kiavítsuk a hibákat. Azon kívül a termékek minőségének szabályozására vonatkozó javaslat is nagyon jó, de minden olyan szakértő, akivel a tudományos élet képviselőitől kezdve az OECD képviselőig beszéltem, azt mondta, hogy a, ennek az interpretációja attól függ, hogy milyen keretek között használjuk fel a terméket. És itt a tanácsadás kérdése is folyó, fontos. Például a parlament már évek óta ö, kívánja azt, hogy a bizonyos érzékeny területekkel kapcsolatban legyen tanácsadás is. És ezzel kapcsolatban nagyon konkrét megfogalmazásokat kell alkalmaznunk, amely az alapvető jogok kartájában a harmadik cikkben is szerepel. Tehát olyan tesztekről van szó, amelyek nagyon komoly követelményekkel járhatnak, az egész életre kiható követelményekkel járhatnak, akkor ezekkel kapcsolatban nagyon alapos orvosi tanácsadásra van szükség. Ez kell, hogy a munkánk alapját képezze. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek adom át most a szót. Két percre korlátozzák, kérem a munkájukat. Ród Bérend, Auken, Kamlos, Szusza kollégák kértek szót, és még Péter le kolléga is fölkerül a listára, de akkor most a listát le is zárom. Jó. Akkor először is Rót Bérend kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Egyetértek Péter Lízével abban, hogy meg kell kísérelnünk mind a két jelentést összehangolni, hogy az alapvető struktúrájuk megegyezzem mondjuk azt nem értem például, hogy nálunk, hogy az én jelentésemben miért van három év egy olyan témával kapcsolatban, amelynél öt év szerepel Péter Lize jelentésében. Most a, <clears throat> például a kijelölt testületek, a visszakövethetőség, illetve az ellenőrzés kérdését jó lenne koordináltan szabályozni. Aztán a függetlenség az előzetes engedélyezéssel kapcsolatban nálam is Péternél is nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, tehát azt, hogy a kijelölt testületeknek legyen házon belüli szakértelme, hogy ezzel kapcsolatban épüljenek ki klaszterek, és hogy nagyon fontosnak tartsuk a jelenlegi struktúra ilyen módon történő megerősítését. A Companion Diagnostics területével kapcsolatban úgy gondolom, hogy meg kell néznünk alaposan, jó-e így a szöveg, vagy itt is kellene egy kicsit több kompetenciát adni a a kijelölt szervezeteknek. Az osztályozással kapcsolatban egyetértek Péter Lízével abban, hogy a jelenlegi négy osztály sokkal jobb, mint az előző rendszer a genetikai teszteléssel és a hatája kapcsolatban. Kicsit aggódom, amiatt, hogy a genetikai teszteknek ilyen rossz híre kerekedett. Biztosítanunk kell azt, hogy egy olyan családban, ahol genetikai rendellenességek vannak, ott a gyerekekkel ott a gyerekvállalása kapcsolatban felelős döntést tudjanak hozni, és hogy ott igenis engedélyezzük a genetikai tesztek elvégzését. Nem, nyilván nem arról van szó, hogy ezt valaki otthon a fürdőszobában végezze el saját magán, de lehetőséget kell adnunk az, arra, hogy ez az egész kérdés ez ne negatív felhangú legyen. Aztán bizonyos eljárások túlságosan bürokratikusak, jó lenne, hogyha a kijelölt testületek sokkal nagyobb know-how-val jelentkeznének, rendelkeznének. Köszönöm, Rebecca Taylor. I will not go. Köszönöm, elnök úr. A elmondottakat nem kívánom megismételni, éppen ezért csak egy-két részére koncentrálnék ennek a rendeltervezetnek. A forgalomba hozatal előtti engedélyezésre vonatkozóan nem világos, hogy az in vitro eszközökre Eh, ez hogy vonatkozna. A klinikai bizonyítékokkal kapcsolatban eh, nem csak a D osztályba tartozó legveszélyesebb eszközök esetében látom én ezt indokoltnak, eh, hiszen a többi osztályra is ki kellene érdemes ezt kiterjeszteni, és hogyha további információkkal állnak rendelkezésre, klinikai adatok például, akkor az alapján lehet eldönteni, hogy milyen eszközt használnak. A 25-ös és 51-es cikk az Európai Adatbank működésre vonatkozóan fontos lehet e szempontból. Ami a házon kivételeket illeti, egyes tagállamok, például az én hazám esetében, ez igencsak hasznosnak, sőt elengedhetetlennek bizonyult, a nemzeti egészségügyi intézmények szempontjából, annak érdekében, hogy a módosított eszközöket használhassanak a módosult patogénekkel szembeni harcban, hiszen olyan kis piacról van szó, hogy ezek nem elérhetőek módosítás nélkül. A D osztályba tartozó eszközök teljes mentesítése terén maradtak benne bizonyos kérdőjelek, az IVD, tehát in vitro eszközökre vonatkozó javaslat hatájának kérdése is kérdéses. A 42-es és 77-es cikkel kapcsolatban különböző aggodalomokra adtak szót, adtak hangot, főként mivel az említett veszélyek csak jó néhány év múlva, amikor megfelelő számú adat áll rendelkezésre, akkor bizonyíthatóak. Líze úr jelentés tervezetét már nagyon várom, remélhetőleg a kollégákkal érintettek erre jól együtt tudunk dolgozni ez ügyben. Köszönöm szépen, Margaret Auken, két percem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak ezt a kiváló jogalkotási javaslatot. gondolom, hogy ez kiváló. Én eredetileg azt hittem, hogy egy kisebb kérdésről van szó, de ahogy árnyékjelentéstevő lettem, rájöttem, hogy mennyire nagy és mennyire átfogó komplex problémáról van szó. Örülök neki, hogy ilyen kompetens kollégák kezelik a jelentéseket, a dossziékat, úgyhogy szerintem jó kezekben vagyunk. és ezzel Péter Lízének is köszönetemet szeretném nyilvánítani, azért a dokumentumért is, amit nekünk kiosztott. Igen, már többször is megemlítették ezt a workshopot, amely nagyon jól tisztázott egy csomó tisztázatlan pontot még, és én is osztoznék Péter Líze örömén abban, hogy Jensen úr, aki nem csak a Dán, hanem az európai polgárok szempontjait is bemutatta, nagyon jól bemutatta, hogy miféle központi kihívások előtt állunk itt, és azt is elmondta, hogy mennyire fontos a betegek biztonságának garantálása, és ennek a teljes mértékben központba helyezése a jogalkotáson folytatott munka során. Természetesen azon is dolgoznunk kell, hogy meg, meglegyenek a közös, megfelelő hozzáférésű és kezelhető jogszabályok ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Mások is beszéltek már ezekről a témákról, de én is megemlíteném, és a workshopon is felmerült ennek az úgynevezett ön tesztelésnek a kérdése, milyen kihívások vannak ezzel kapcsolatban. Először is biztosítanunk kell azt, hogy ezeket az eszközöket semmiféleképpen ne használhassák a betegek megfelelő tanácsadás, útmutató nélkül. Tehát ne legyenek ezek olyanok, amelyeket csak úgy meg lehet venni a piacon, és használni lehet anélkül, hogy biztonságos tanácsadás, illetve biztonságos útmutató létezne. Ugye például arról is van szó, hogy egészséges emberek tesztelik magukat, és nagyon-nagyon súlyos következményekkel járhat az, hogyha az egészséges embereket betegnek tüntetik fel a tesztek, pedig nem azok. És ugye beteg emberek, ha beteg emberek használják az eszközöket, akkor is jár bizonyos következménye ezeknek az eszközöknek a használata. Tehát biztosítanunk kell az, hogy ez az öntesztelés pozitív dolog legyen, és ne pedig csak még több betegséget okozzon, ne az legyen, hogy az ember egyszerűen megveszi a boltba ezeket a teszteket, aztán mindenféle ö, ö, helytelen eredményt kap. A genetikai tesztekről Péter Líze is beszélt. Elnök úr, nagyon-nagyon gyorsan befejezem, pillanat. Tehát a genetikus teszteket sokkal jobban le kell szabályoznunk. Péter Lízenek igaza van, teljesen egyetértek vele. És a legutolsó, amit szeretnék mondani, nem csak Dán, hanem az egy, egész parlament kívánsága az, hogy megfelelő legyen az átláthatóság is. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, hogy Dagmarod Bérent és Péter Líze ilyen sok dicséretet kap ma. Következő felszólaló Kál Manok. Máme málo času, nebudu opakovat. Köszönöm. Nincs elég időnk, ezért azt nem ismétlem el, amiben egyetértünk. Szubszidiaritást említették itt néhányszor nem mondom azt, hogy nem kell közös európai döntéseket vagy határozatokat elfogadnunk, de mindig meg kell gondolnunk, mielőtt megtesszük azt, hogy valóban jobb dolog-e európai szinten hozni egy döntést, mint nemzeti szinten. Tehát jobban át kell gondolnunk ezt a területet, ami az, igaz, az egészségszolgáltatást, egészségügyet illeti, az elsődleges ellátást jobban kell tesztelni, azokat az eszközöket, amelyeket az elsődleges ellátásban használnak az orvosok, bár a preventív vizsgálatokat és teszteket is támogatom olyan betegek esetében, amelyek hosszú távú vagy krónikus betegségtől szenvednek például. Azok az emberek, akik eh, cukorbetegek, azok naponta többször is eh, vizsgálják saját eh, vércukorszintjüket, és vannak más olyan betegségek is, amelyeknél ez szokásos. Tehát ezek a preventív tesztek is, például rák esetében is ö, ö, fontosak lehetnek. Beszélni kell még a személyes adatokról, a tesztek eredményeit, illetve a vizsgálati anyagok ö, tartoznak ide, a minták, a vizsgálati minták, ezekkel vissza lehet élni, amennyiben ezek az adatok kikerülnek. Ami a szoftvert illeti, hogyha a diagnosztikai eljárás része, akkor természetesen a jogszabály hatája alá kell hozni, ugyanakkor az administratív célú szoftverekre nem kell kiterjeszteni. Szuszászony két persze. Obrigada. Eu creio que o, colega Peter Lise eh, esquematizou bastante bem eh, o, que está em jogo e o que está, quais são os, os problemas levantados por eh, esta questão dos eh, diagnósticos in vitro. Köszönöm szépen. Eh, valóban az in vitro diagnosztika problémája. Igen, fontos azonban, ha megengedik, akkor csak a genetikai tesztekről beszélnék a korlátozott hozzászólás idő miatt. Ezzel kapcsolatban is elsősorban a, kö, a közvetlen értékesítésről, tehát a, a, az átlagfogyasztó számára közvetlenül történő értékesítésről beszélnék. Dagmárnak igaza van, amikor azt mondja, hogy egy olyan család, ahol genetikai problémák vannak, eh, genetikai tesztekhez hozzá kell, hogy férjen. Persze, ebben igaza van. Ugyanakkor senki sem fog olyan igazán eh, semmi hasznát nem fogja eh, látni olyan szabadon megvásárolható eh, eszközöknek, amelyeknek az eredménye igazából nem összemérhető a laboratóri vizsgálatokkal. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a felhasználók megfelelő tájékoztatására sor kerüljön, hogy tisztában legyenek -e ezeknek a teszteknek a felhasználhatósági korlátaival. A szabadon vény megvásárolható ilyen tesztek ugyanis adott esetben veszélyesek is lehetnek, nem csak azért, mert illúziót kelthetnek a felhasználókban, hanem azért is, mert eh, konkrétan eh, életveszélyt eh, is előidézhetnek. Köszönöm szépen, Péter Le úr. Köszönöm. A tény az, hogy ez a téma nincs a politikai közviták homlok terében, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne rendkívül fontos ez a téma. Osztom azoknak a véleményét, akik ezzel egyetértenek. Egyre növekszik a különböző eljárások száma. Én látom ezt a betegeken, hogy ők is érdeklődnek, és van bennük aggodalom, és ezért kell egy szigorúbb szabályozás. Örülök annak, hogy a raportőr a 114-es cikkben még több felelősséget, még több fontosságot tulajdonít a megelőzésnek, az átláthatóságra oda kell figyelni, emberi jogokra, beteg jogokra. Azt gondolom, hogy mindennek a célja, az, hogy a gyártók és az összes piaci szereplő erősebb vizsgálat alá kerüljön, nem csak azért, hogy az eszköznek a minőségét biztosítsuk, hanem az eredmények értelmezése és interpretációja is biztonságosabb legyen, mert ha rosszul értelmezzük az eredményeket, akkor az azokból levont következtetések károsak lehetnek. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik úgy gondolják, hogy több időre van szükség a jobb megoldások megtalálására. Ami a genetikai vizsgálatokat illeti, megint csak az értelmezése ezeknek a valós tudományos eredmények és a tudomány állása szerint kell, hogy megtörténjen. Ami az e-egészségügyet illeti, ott látjuk, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg, például az internetes gyógyítás területén. Köszönöm szépen a bizottságnak adom meg a szót az igazgató helyettesének, mert hogy az igazgató nem tudott ma itt jönni. Köszönöm. Elnök úr, én is csatlakoznék eh, a raportőrhöz, aki ennek a jelentésnek a fontosságáról írt, eh, mivel eh, a személyre szóló egészségügy és a prevenció egyre fontosabb dolognak számít. A javaslat megint csak az előzetes vizsgálatokat, a biztonságot akarja megerősíteni a forgalomba hozatal előtt, a kijelölt szervezeteken keresztül, európai referencialaboratóriumok részvételével, amelyek eh, ebben az ágazatban is szerepet fognak játszani. Emellett eh, a piacra a forgalomba hozatal után is akarjuk, meg akarjuk erősíteni a biztonságot, a tagállamok közti jobb koordináció és jobb nyomon követhetőség létrehozásával. Ami az egészségügyi intézeteket illeti, jelenleg a tesztek ex ante folynak. Mostantól a tényleges kockázatokhoz kell igazítani a teszteket. Ami az önteszteket, az önellenőrzésre szolgáló eszközöket illeti, ott a az utasításokat kell olyan módon világosabbá tenni, hogy az önellenőrzésre szolgáló eszközöket használó személy ne hozzon orvosi döntést orvosi konzultáció nélkül. Ami a genetikai teszteket illeti, a raportőr anyagát vizsgáljuk, aki a megerősített beleegyezés elvéről szól, ez fontos. A szöveg semleges, megint csak a biztonságra irányul, és megfogalmazódnak bizonyos etikai elvárások is, amelyeknek a címzetje a tagállamok. Ami a szoftvereket illeti, az orvosi eszközökben használt szó, ö, ö, ö, szoftvereket, ezekre kiterjed a rendelet, viszont a kórházak administratív szoftvereire nem. Ami a határidőket illeti, ebben a javaslatban egy hosszabb átmeneti időszakot írnánk elő, mert jelentős változások következnek be. Ma még a diagnosztikai eszközök nagy részét maguk az az intézmények ellenőrzik, ez változni fog. A tesztek nagy részét a kijelölt szervezetek fogják a jövőben elvégezni. Ezért is terjesztjük ki ezt az időszakot, vagy tesszük hosszabbá ezt az átmeneti időszakot, hogy fel tudjon halmozódni a szakértelem. Köszönöm. Köszönöm. Péter Líze kap szót, aki lezárja ezt a témát. Ja, ich bedanke mich bei allen. Köszönöm szépen minden kollégának a támogatást. Még nagyon sok munka áll előttünk, ezért jó, hogy ilyen konstruktív légkörben tudjuk a munkát elvégezni. Dagmar Bérend megjegyzésével kezdeném, és a bizottság utolsó pontjával, vagyis az, az átmeneti időszakkal. Én megértem, hogy egy egész rendszert nehéz rövid idő alatt átállítani, de ennek ellenére meg kell próbálnunk átgondolni valamit, és én konkrét példát is hoztam erre, más kollégák más példával illusztrálták, hogy milyen nagy itt a probléma az jövőre az európai választásokon nem tudom én azt mondani, hogy szolgál, szó, gondoskodunk arról, hogy majd öt év múlva biztonságos lesz az, az ilyen eszközök piaca. Sokkal gyorsabban kell működnünk. Természetesen a bizottság is beszélt arról, hogy a különböző önteszteket a a kijelölt szervezetek kezelik. Természetesen a HIV teszt engedélyezését ennél szigorúbban kell szabályoznunk, de minden esetre nagyon fontos, hogy ezeket a, ezt a két jelentést, kés, két jelentést száz százalékig szinkronizáljuk, és nagyon fontos lenne, hogy a bizottság által javasolt időnél rövidebb idő alatt rendet teremtsünk a a területen. Dágmának igaza van abban, hogy a kijelölt eh, szervezeteknél nagyon fontos a szakértő jelenléte, nem muszáj, hogy minden területről legyenek szakorvosok, de nagyon fontos, hogy a szakirodalmat ismerjék, és hogy mindenféle szükséges információt összetudjanak szedni. Taylor kolléga a házon belüli teszt kérdését említette, ezt a területet is javítanunk kell, és még nem tudom még mindig, hogy a bizottság miért vette be egyáltalán ezt a tesztet a szabályozás hatás, hatája alá, illetve hogy miért mondja azt, hogy a, amikor egy amikor egy tesztet egy kicsit módosítanak, akkor egy egészen más eljárást kell alkalmazni. Nem tudom, hogy pontosan hogy kellene ezzel tovább lépni. Margaret Auken a screeninget említette. Nagyon fontos, hogy ezeket komolyan nézzük meg, tehát azt, hogy egészséges emberek kell kapcsolatban ezt hogy alkalmazzuk, illetve hogy az újszülöttekre való alkalmazása milyen lehet. Eléggé sok bírálat létezik ezen a területen, és nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen egy túl diagnosztizálás esete, amikor az ember sokkal több sokkal többet árt a betegnek, mint, mint amennyit segít rajta. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban a hibák ne történjenek, és hogy a klinikai, klinikai bizonyítékok alapján történjen minden döntés. Aztán itt a szubszidiaritás kérdése megint felmerült. Nagyon konkrét probléma, hiszen vannak a belső piacon olyan tesztek, amelyek nem megfelelő e, minőségűek. Hát itt ezzel kapcsolatban a szerződés szövegét kell megnézzük, a 114-es és a 68-as cikket vesszük jogalapul, először is a belső piacon belüli helyzete az egészségügynek, valamint a másik cikk, amely a különleg, különösen a, a orvos, orvostechnikai eszközökről szól. Én úgy gondolom, hogy ennek megfelelően kell eljárnunk végül pedig a DNS tesztek, a genetikai tesztek. Úgy gondolom, hogy Dagmárnak igaza van, nem a mi feladatunk az, hogy a szülőknek abbeli kívánságát, hogy a gyermek, születendő gyermekeikről genetikai információt szerezzenek, ezt mi szabályozzunk. Úgy gondolom, hogy a tagállamok felelőssége kell, hogy ez legyen. Egyetlen egy kivételt tennék, amelyet a parlament már el is döntött. Úgy gondolom, hogy amikor nem genetikai megbetegedésről van szó, hanem csak egyszerűen a szülők szeretnék tudni, hogy lány vagy fiú lesz-e majd a megszületendő gyermek. Ezzel kapcsolatban a parlament már úgy döntött a nemzeti joghoz kapcsolódó, a nemzeti joghoz hasonlóan, hogy ezt ne lehessen engedélyezni. De egyébként mindig a szülők feladata az, hogy ezeket az, ezekhez az információhoz kiférhet hozzá, és mindenki elmondta, hogy nagyon súlyos konzekvenciákkal járhat mindez. Például a Kurer Huntington megbetegedés, amely körülbelül 15 éves korban jelenik meg, és kezelhetetlen, és halálhoz vezet. Na most, hogyha egy 18 éves ezt az információt így megkapja, akkor ezt nem lehet hogy a villamoson kapja meg ezt az üzenetet, vagy interneten keresztül, hiszen ez a szüleivel néz, a családjára néz, a munkaadójára munka nézve is érzékeny információ, úgyhogy nagyon alaposan át kell gondolni, hogy egyáltalán kihez juthat el ez az információ, ki tudhat erről, és hogy ezt hogy tudjuk megvédeni, ezt a fajta adatot. Minden szakértő azt tanácsolja, hogy nagyon-nagyon jó, konkrét kereteket állítsunk fel ezzel kapcsolatban, és hogy mindig követeljük meg a jó tanácsadást is ezzel kapcsolatban, hiszen megvan a veszélye annak, hogy valahogy ez az információ harmadik fél kezébe kerül, vagy fülébe jut, és akár a partner, akár a szomszéd tudomására jut, úgyhogy ezen a területen ezért van szükség ilyen nagyon-nagyon szigorú szabályozásra. Véleményem szerint egy olyan keretet kell megalkotnunk, amelyet a tagállamok ugyan módosíthatnak, de minden esetre az alapvető emberi jogi kartának, karta harmadik cikke értelmében kell megalkotni, és ennek értelmében kell meghatározni, hogy ezek az információk milyen módon kezelhetők a karta jogi rendelkezéseit követve. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezzel most a négyes és az ötös napirendi pontot le is tudtuk. A módosító indítványok benyújtása Lize jelentéshez május 3-a 12 óra. Módosítókkal együtt a szakbizottságban május 29-én fogjuk megtárgyalni a jelentést. Július 10-én szavazunk róla, a plenáris ülésre pedig majd ezután döntjük el, hogy mikor kerül a jelentés. Köszönöm szépen tehát mindenkinek az eddigi munkát. Folytatjuk a következő jelentéssel. Franco kolléga jelentése egy általános uniós környezetvédelmi cselekvési program 2020-ig. Jólét bolygónk felélése nélkül. Tessék, uram, mindjárt meg is adom a szót. Kérem, hogy aki ki szeretne menni a teremből, hagyjon minket méltó körülmények között és nyugalomban tovább dolgozni. Akkor most az idő figyelembe vételmével, vélem, vé, vételével szeretném, hogyha elkezdenénk a vitát. Kérem, hogy jelentkezzenek szólásra azok, akik megjegyzést akarnak tenni majd a bemutatás után felolvasom, hogy ki került a hozzászólók listájára. Frankó kollégának adom most meg 5 percre a szót. President, euh, merci. Nous avions eu un... Elnök úr, köszönöm. E témában a Környezetvédelmi Bizottságban február 26-án már sikerült eszmecserét folytatnunk. Remélhetőleg minden nyelven elérhető már hétfő óta a jelentéstervezet. Röviden a cselekvési tervre vonatkozó kérdéseket végig futnám. Az első a természeti tőke megtartása, megóvása. Nagyon fontos e tekintetben felmérnünk azt, hogy hogyan lehet a környezetvédelmi szolgáltatásokat valahogy honorálni. ugyanakkor pozitív eh, hatással lehet az eh, agrárium a környezetvédelemre, illetve az éghajlatváltozás elleni harcra. Éppen ezért eh, a különböző normatívákat például itt az ökokondicionalitással jól ismert környezeti feltételek szabásán keresztül tudjuk alkalmazni fontos, hogy minden tagállamban egyformán alkalmazzuk ezeket annak érdekében, hogy a gazdákat semmiképpen sem büntessük sehol. Ezért a tengeri biodiverzitás, illetve a fenntartható erdőgazdálkodás szempontjait tartsuk szem előtt. A mivel közpénzekről van szó, ezért egy realista, reális javaslatra törekedtem a nemzeti, célzott nemzeti stratégiák elkészítésére, illetve a kockázat elemzési módszerek kidolgozására, amelyek megfelelő prioritásokat követnek követnek. Végezetül mindenképpen javítani kell az Európai Unió kommunikációját a környezetvédelmi politika terén, az állampolgárok irányába, a környezetvédelmi tudatosság növelése az állampolgárok körében kívánatos. A cél tehát éppen azért, hogy magukénak érezzék ezeket a célokat az emberek. Ami a kettes célt illeti, eh, megtakarításokat kell eszközölni, eh, azáltal, hogy eh, a széndiokszid kibocsátás csökkentjük a gazdaság, az ipar és a környezetvédelem szinergiáira van szükség. Ez az úgynevezett környezetbarát vagy zöld növekedés, eh, amit egyébként az indoklásban is kifejtek. Annak érdekében, eh, hogy eh, minél több mindenkit meggyőzek e céloknak Fontos, hogy a környezetvédelmet is a versenyképesség szolgálatába állítsuk, illetve a gazdasági fellendülés szolgálatába. Ennek lehetősége az, hogyha a KKV környezetvédelmi teljesítményét eh, javítjuk, ez a kisvállalkozási intézkedés csomag 9-es célkitűzése új elemek is megjelennek, például a fenntartható fogyasztás terén, az élelmiszerek pocsékolása terén a sokat lehet még tenni, ehhez az embereknek a tudatában kell lenniük annak, hogy az unión kívüli nyersanyagok unión belüli felhasználása terén mekkora mennyire gazdaságtalanul járunk el. 2020 végéig kitűzött célok nem lesznek megvalósíthatóak, irreálisak ezek a tagállamokban igencsak eltérő a helyzet, ugyanis éppen ezért a használt adatok, statisztikák terén nem ugyanazt a nyelvet beszéljük a hulladékgazdálkodás terén. A hulladéklerakók terén sokat kell még tenni az előkezelés javításával. A háztartási hulladék, a veszélyes hulladék különválasztása roppant fontos, hiszen az egyik fajtáját nem lehet újrahasznosítani, éppen ezért egy hulladék hierarchiát kell felállítani, amelyekre a megfelelő eszközöket kell elkönteni. Véleményem szerint egy igazi program progresszívan a komposztálható, újra hasznosítható hulladék irányába kell, hogy elmozduljon, az említett hulladék hierarchia tiszteletben tartásával. Ami a hármas cikket illeti, hármas cikkét űzést a környezetvédelem, illetve a polgárok körülöttek közötti kapcsolat, az emberek egészsége, biztonsága, védelme. Itt nem csak a levegő minőségre gondolok, itt nem csak a külső, hanem a, a belső levegő minőségre is gondolok. A környezetvédelmi bio megfigyelés fogalmát kell itt megemlíteni a négyes célkitűzésen belül megpróbáltam az, az intelligens szabályozás elvét követni, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi szabályok, az unió környezetvédelmi szabályai valóban intelligensek legyenek. A normákat, szabályokat jobban kell alkalmazni annak érdekében, hogy valóban a gyakorlatba átültessék mindenhol a meglévő szabályokat. A regionális és helyi önkormányzatok nagyobb fokú bevonása kívánatos, hiszen ők ismerik azt, hogy hogyan alakulhat a végső végrehajtás. Éppen ezért a tagállamokat arra ösztönzöm, hogy meglévő kapacitásaikat jobban próbálják fel Tudjuk, hogy milyen, milyen köz, költségvetési megszorítások keretében mennyire a korlátozott forrásainkat mennyire intelligensen kell felhasználni. Azt hiszem, hogy a szinergiák vezethetnek célra európai szinten, a nemzeti és az európai környezetvédelmi ügynökségek együttműködése. Szeretném, hogyha az Európai Unió a biodiverzitásról szóló kormányközi konferencián aktívabb, illetve bizottságban aktívabb lenne. A Natura 2000 finanszírozásának konzekvent, koherensebb végrehajtására, illetve például a, muni- A kommunális szemétgazdálkodás például a struktúrás alapokból kerül részben finanszírozásra, ezeket kell valahogy koherensen egybe gyúrni a hetes cikre, a hetes célkitűzésre. Ami a nyolcas célkitűzést illeti, több kiegészítésre is javaslatot tettem a városi biodiverzitás, az energia hatékonyabb felhasználása, csak hogy egy kettőt említsek. Az utolsó célkitűzés az Európai Unió hatékonyságának javítása a regionális problémák ellen. Nos, azt hiszem, hogy az uniónak és a külső harmadik országoknak közös a felelőssége, és a környezetvédelmi szempontokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül az európai kereskedelmi politika kidolgozása során, ez azonban a kölcsönösség elvét kell tiszteletben tartani, a környezetvédelmi dömping ellen fel kell lépnünk. Zárásképpen, elnök úr kollégák, hadd mondjam el, hogy nem volt könnyű, a módosítók számát korlát, bizonyos korlát alatt tartani, éppen ezért eh, arra kérek mindenkit, hogy eh, eh, működjenek velem együtt, hogy minél hamarabb állások ezt a folyamatot. Tudom, hogy egy ilyen hatalmas témáról nagyon nehéz ilyen röviden bemutatót tartani. Jó Leinen, Gebrandi, Auken, Rosbach, és Ferreira kollégák kértek szót, ők az árnyék jelentős tevők, aztán Jután Harboken, Heidi Klász és Flóc kollégák kapják meg majd még a szót. Akkor mindenki jelentkezett most már szólásra? Jó, akkor lezárom a felszólalók listáját. Két percre szorítkozzon, kérem. Mindenki először jó lájnán kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Frankó kolléga nagyon szorgalmas volt, 75 módosított nyújtott be, és hát megpróbálja megvédeni a bolygónkat. Nagyon jó jelentést írt. Nagyon sok módosító javít a bizottság szövegén, a biodiverzitás, a környezet, a fenntartható termelés és egyéb témákkal kapcsolatos módosítókat támogatjuk is. Vannak még javítandó dolgok ezekkel kapcsolatban majd mi is nyújtunk módosít, be, módosító indítványokat, például a hulladékkezeléssel kapcsolatban. A, a 34, 35 és 38-as módosítók is jó javaslatokat adnak. A talajjal kapcsolatban is elég gyenge még a szöveg. Európai keretre van szükség, nem csak nemzeti stratégiákra. A klíma, klímáról szóló részt is erősíteni kell, ez a koncepció, a 2030-as klímacsomag, illetve a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodás, valamint a klímavédelem, a, haték, a forráshatékonyság, illetve a különböző célkitűzések erősítése fontos. Az ellenőrzéssel kapcsolatban én úgy gondolom, természetesen ö, ö, itt is a nemzeti hatáskör a legfontosabb, de úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten is például az NGO, a, a civil szervezetek bevonásával fontos lenne erősíteni ezt a területet, és ezzel kapcsolatban az ENSZ szerepét, illetve a nemzetközi konferenciák szerepét is meg kell alaposabban tekintenünk. Ezzel kapcsolatban nyújtottam be módosító indítványokat. Köszönöm szépen az eddigi nagyon jó légkörben folyó munkát és a módosítókat is. Elnök, köszönöm szépen. Következő felszóló Gerbrandi kolléga. Köszönöm. Csodálatos dolog két perc alatt beszélni az egyik legnagyobb társadalmi kihívásról, arról, hogy hogyan lehet a gazdaságot fenntarthatóvá tenni, és erről szól a hetedik EAP. Eh, e Szerintem nem csak eh, környezetvédelmi cselekvési programnak, hanem környezetvédelmi és gazdasági cselekvési programnak kellene ezt nevezni, mert az erőforrások jobb felhasználása és a föld lehetőségein való nem túlterjeszkedés elve a kulcsa a jövő beli versenyképességünknek. Köszönöm Frankó úr jelentését, egyetértek a módosítóinak egy komoly részével, van néhány, amelyel kapcsolatban kritikusabb álláspontot foglalnék el. Egyetértek önnel abban, hogy a végrehajtásra kell koncentrálnunk, de azt gondolom, hogy további jó jogszabályok is szükségesek lehetnek, illetve ezek ezek eh, elkerülhetetlenek. Ami az egyes prioritást illeti, az EU eh, természeti erőforrásainak jobb felhasználása, azt gondolom, hogy eh, a, víz és a, a talaj ebből a szempontból rendkívül fontos. Nem, egyet, nem értek egyet azzal az módosítóval, ami szerintem a vízkeret irányelvet ássa alá, illetve gyengíti. Szerintem kifejezetten erősíteni kell. A másik, második célkitűzés az a, inkább gazdasági jellegű, a, az anyagok felhasználását a, GD, a GDP-hez kötné a raportőr, szerintem ez nem megfelelő. Nyilván vannak a hulladékgazdálkodással kapcsolatban különbségek az EU-n belül, de én azt gondolom, hogy a hulladékgazdálkodás vezető tagállamai gyakran pont azért kerülnek hátrányos helyzetbe, mert előbb kezdték el ezt a folyamatot, mert később a, késlekedő országokban smart befektetéseket, intelligensebb befektetéseket lehet eszközölni, amelyek révén aztán ők előre lendülhetnek gyorsabban. Tudom, hogy kevés az időm, a hatos célkitűzésről beszélnék még, a környezetvédelmi és klímapolitikába való beruházás. Szerintem ez a környezetvédelmi, köz, környezetvédelmi támogatások alapvető kérdése, szerintem erről probléma sem lehet, vagy erről vita sem lehet. Az OECD definícióját kell átvennünk, és azt gondolom, hogy ezeket a környezetellenes támogatási módszereket szép lassan, vagy nem annyira lassan ki kéne küszöbölni, illetve kivezetni. Köszönöm szépen, Margaréta Aukon következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan kell dolgoznunk, két percünk van, úgyhogy csak a legfontosabb pontokat említeném, ezért megköszönöm Franco kollégának ezt az átfogó munkát. Hát kedvesek leszünk majd, amikor módosítókat nyújtunk be, de te is az vagy, bár tényleg vannak nagyon fura módosítások. Gondolod tényleg, hogy ez teljesen rendben van, hogy, az anya, hogy a forrásokat csak elégetjük? Nem. Nem lehet mindent eléget, elégetni. Amit komposztálni lehet, amit újra lehet felhasználni, azt újra kell használni. Nem elégetni kell, hanem okosan újra felhasználni. Remélem, hogy megfelelőképpen felelős vagy ökológiai szempontból, úgyhogy remélem, hogy ezt meg fogod érteni. Aztán azt, azt sem értem, hogy az ellenőrzéseket miért csak akkor kellene elvégezni, hogyha a tagállamok kérik azokat. Én úgy gondolom a petíciós bizottságban folytatott munkám alapján, hogyha a polgárok szempontjait, a polgárok kérését itt nem veszük figyelembe, akkor minden csak rosszul fog menni, úgyhogy remélem, hogy ezt is átgondolod, és remélem, hogy lehetővé teszed azt, hogy a bizottság utasíthassa a környezetvédelem terén elmaradó országokat azzal, arra, hogy arra, hogy ezt, hogy ott gyorsítsák fel a folyamatokat, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a bírósághoz való hozzáféréseket is biztosítsuk a nemzetközi szabályok alkalm, alapján. Na most a progresszív ipar ö, ipart állandóan bekebelezi a Business Europe, és tulajdonképpen a legreakciósabb, legkevésbé találékony társaságba kerülnek bele ezek az ipari szereplők, már pedig, hogyha a progresszív ipari szereplőket nem állítjuk saját oldalunkra, akkor soha nem fogunk előrelépést elérni. Tehát nagyon fontos, hogy őket támogassuk, és ez, ezt igazságos szabályozás és adókönnyítés útján tudjuk megtenni. Klíma jó Lájnának igaza van, a klímaváltozás a legfontosabb pont, ebben is nagyon okosan kell majd döntenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alkan asszony, most Anna Rosbach kapja meg a szót. Köszönöm, ugyanezen a nyelven folytatom. Kevés a nyersanyag a világban, így mondja a szöveg is. Hát tényleg nehéz két perc alatt erről nyilatkozni. Én is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját nagyon sok munkát fektetett be, bele a jelentésbe, várom az ezzel kapcsolatos további munkát, különösen akkor, ha majd francián kívül más nyelven elérhető lesz a szöveg. A bizottság javaslatával kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy erősíteni kell az összefüggést majd a célok és az eszközök között, az anyagi eszközök között. Azon kívül számunkra az is fontos, hogy mindezt úgy fogadjuk el, hogy később lehetőség legyen annak értékelésére, hogy elértük-e a kitűzött céljainkat. Ezért nagyon világosan kell kialakítani a célokat és a feltételeket, valamint a későbbi értékelési feltételeket is. Aláhúznám azt is, hogy a ugye a hatodik cselekvési programhoz képest kevesebb területre koncentráljunk, hogy ezekbe aztán koncentráltabban fektethessük be az erőinket. Örülök neki, hogy Franco kolléga a tengeri környezetre is gondol, örülök neki, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektetett erre, és köszönöm neki ezt. Azon kívül annak is örülök, hogy az élelmiszer hulladék, illetve élelmiszer pazarlás is belekerült a jelentésbe, de Margarétával egyetértek abban, hogy a hulladék égetés nem megfelelő megoldás. Minél többet újra tudunk hasznosítani másféle energiák generálásához, annál jobb. A módosító indítványok néhányáról úgy gondolom, hogy esetleg más irányelvekhez kellene kapcsolni őket, különösen azokról gondolok, amelyek a, a hulladék szelektív hulladékkezelésről és a hulladék, más hulladékkezelési rendelkezésekről szólnak. Minden esetre úgy gondolom, hogy a nemzetközi oldalát is, nemzetközi szempontokat is meg kell tekinteni mindennek, és ezzel kapcsolatban a harmadik világ országaira is gondolnunk kell, hiszen nem elég az Európai Unió törekvéseit erősíteni, hanem az ő szempontjaikat is be kell venni a jelentésbe. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, Mokenáj, kolléga, két percre. Ácsú Šiandien, kada visas dėmesys turbūt susitelkęs. Senem. Ma a polgárok egyre többet foglalkoznak az MFF-fel 2014-től 20-ig terjedő költségvetési időszakkal. E, és azzal, hogy mennyi pénz e, áll majd rendelkezésre. Kicsit háttérbe szoborítja ez a környezetvédelmi e, aspektust. A raportőr hatalmas munkát végezett, beszélt a hulladékról és a hulladékkezelésről, ami minden tagállamban fontos, nem egyforma megoldások léteznek, ez pedig számunkra bizonyos prioritásokat ír elő. Itt be kell vonni a polgárokat eh, és a cégeket eh, a probléma megoldásába, fel kell világosítani őket, meg kell érteniük a környezetvédelmi politika fontosságát, és eh, lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek ezekben a folyamatokban. Én ezt nagyon fontosnak tartom. A, a magyarázatban, az indoklásban szerepel, hogy vannak olyan környezetvédelmi rendelkezések, amelyek nem felelnek meg a, egyéb jogi normáknak. Eh, erről beszélünk ezekben eh, a, eh, ebben a bizottságban. Gyakran mondjuk azt, hogy van ugyan rendelet, de vannak joghézagok. És felmerül itt a kérdés, hogy hogyan lehet egyfajta jó egyensúlyt találni az egyen, a szabályozásban, anélkül, hogy hisztériát keltenénk, vagy leállítanánk bizonyos olyan projekteket, amelyek ha leállnak, akkor elégedetlenség keletkezne a polgárok közében, körében. Tehát tehát e, egyensúlyi helyzetet kell találni, be kell vonni a polgárokat, hogy rendelkezzenek megfelelő információval, és ezekre a dolgokra kell odafigyelni. Köszönöm szépen, Krista Klasz. Franco, köszönöm szépen a jó jelentést, tényleg a legfontosabb témákra koncentrál, és ki kell mondanunk, hogy a hulladék termékekkel kapcsolatos definíciót is most már végre meg kell egyes e, erősítenünk. A jobb kommunikáció is fontos, ez is szerepel megfelelő hangsúlyjal a jelentésbe. A 73-as módosítót köszönöm, ugyanis itt arról van szó, hogy a kül- és kereskedelmi politikával erősebben össze kell kapcsolnunk a környezetvédelmi politikákat, különösen a kétoldalú politikai megállapodásokkal kapcsolatban fontos ez. A talajvédelem nemzeti hatály alá tartozik, a nemzet, ezt nemzeti szintén, szinten lehet legjobban szabályozni, ugyanakkor a talaj minőség romlásával kapcsolatban olyan nagy problémák merülnek fel, amelyek viszont általános köz, környezetvédelmi problémának számítanak. A vízkeret irányelvet már mások is említették, én úgy gondolom, hogy nem kellene mindenképpen gyengíteni az irányelvet, de jobb definíciókat kell biztosítanunk, például azzal kapcsolatban, hogy a szankció kérdését hogy kell szabályozni, hiszen a víz probléma sem vízprobléma sem egyedi probléma, ezzel kapcsolatban sok érzékeny kérdés felmerülhet, úgyhogy itt is jobb szabályozásra van szükség, ugyanakkor pedig az, a rendszeres ellenőrzés kérdése is, illetve a, meg az átültetés és a végrehajtás kérdése is, és ennek az ellenőrzésének a kérdése is fontos, hiszen nagyon sok jogszabálya pontosan ez a legnagyobb probléma. Kahn Heinz Florence. Köszönöm én is a jelentéstevőnek a jelentést. Örülök neki, hogy nincs olyan sok számszerűsített cél ebben a jelentésben, illetve ebben a környezet környezetvédelmi cselekvési program, programban ezt a bizottság feladata majd megállapítani. Örülök neki, hogy túlságosan új, sok új számot nem vezettek be. A talajjal kapcsolatban Krista Klász által mondottakat én is támogatom, illetve hogy a környezetvédelmi politikának jobb összefüggésben kell lenni a gazdaságpolitikával, ez, ezzel mindenki egyetért, ezt tényleg támogatnunk kell. Élelmiszer hulladék, igaz, ez, ennek itt is szerepelni kell, ugye a fejlett társadalomnak ez az egyik legnagyobb problémája, és hát általában véve a hulladékról nagyon sokáig vitáz, hallhattunk, például a hulladék hierarchia kérdése is fölmerül itt, nagyon jól át kell gondolnunk ezt a kérdést, hogy ne adjunk egyszerűen blankó csekket az hulladék égetésnek, hiszen tudjuk, hogy túlságosan sokat égetünk el, viszont az újrafelhasználása kapcsolatban nincsenek megfelelő jó technikák, úgyhogy ezeket, ezt nagyon jól meg kell határozni. Az újrafelhasználás területében most valóban nagyon jól be kell fektetnünk, hiszen az égetés nem az egyetlen megoldás, és nem, nem jó megoldás. Ugyanakkor csodálkozom azon, hogy a hulladék lerakókkal kapcsolatban sincsen még a bizottságnak a mai napig sem megfelelő konkrét javaslata. Köszönöm, Hübner kolléga. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, hogy ilyen átfogóan értelmezte ezt a témakört cselekvési új program, új keretet teremt 2020-ig, vagy akár 2050-ig is felvázolja a fő vonalakat. Az alapvetés a fenntartható fejlődés. Ezzel kapcsolatban két dologra hívnám fel a figyelmüket. Először is az uniós jogszabályok végrehajtása terén igen csak el csak nagy különbségek vannak unió szerte, talán szorosabban figyelemmel kellene követni ezek gyakorlatban történő megvalósulását. A környezetvédelmi jogszabályok megsértése terén, nos 2020-ig felállítandó keretben érdemes elgondolkozni a gazdasági átállásra, az ipari változásra, ami a környezetbarát vagy zöld növekedést célozza. E tekintetben fontos, hogy a regionális tervekben az e, egyedi e, városi központokban e, ne veszítsük el ezeket a területeket. Az ipart, az szolgáltatásokat a kutatásokkal szorosan össze kell kapcsolni. Bizonyos területeken e, ilyen központok létrehozásával válhatunk um, vezetővé, vezető hatalmá. Például e, fontos, hogy a hulladék e, gazdálkodás környezetvédelem szempontjait is beépítsük ebbe, hiszen a, ha jó megoldást találunk, akkor az több országban is aztán elterjeszthető, alkalmazható. Egy ilyen rendszerszerű megközelítés sokkal célra vezetőbb. 2050 Ez 2020 után akár 2050-ig is felhasználható lenne. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a felszólalók listáját. Én is szeretnék még a talajvédelemmel kapcsolatban, a 16-os módosítóval kapcsolatban néhány szót mondani. Frankó úrnak az a célkitűzése, hogy ugye a talajhasználatot hogy szabályozzuk, szabályoznunk kell, és ezzel kapcsolatban Rio Plus 20-as tanácskozásokat is bevonta, és azt mondja, hogy stratégiával kellene ezt jobban, <clears throat> inkább szabályozni. Hát azt tudjuk, hogy a stratégiák, meg, a, meg az elkötelezettségek, amelyekről itt beszélünk, különösen a következő napirendi ponttal kapcsolatban, tudjuk, hogy azok mennyire nem működnek. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő konkrét célok és megfelelő kitűzött határidők, ezek nélkül nem valósulnak meg a célok. Ugye ez egy nagyon ellentmondásos téma, itt a szakbizottságban nagyon sokszor szoktunk erről beszélni, de az teljesen világos, hogy konkrét célkitűzés nélkül nem megy. Viszont az igaz, hogy <clears throat> és, és úgy gondolom, hogy ha valami nem jogilag kötelező jellegű, akkor az nem fog működni. Bizottság részéről azt Asztel Schumacher, a környezetvédelmi és vízügyi fő, főigazgatás, főigazgatóság részéről jött el hozzánk, meg is adom neki mindjárt a szót. Köszönöm. Úgy, lá, úgy gondolom, hogy ránk is igaz a két perces korlát, ugye? Öt percet is kaphat, asszonyom. Nos, nem akarok gyorsan beszélni, mert ez nyilván a tolmácsoknak nehézséget okozna. Először is gratulálok a Franco úrnak a jelentéséhez, nagyon sok dologgal egyetértünk, különösen azzal, hogy rámutatott az összefüggésre a környezetvédelem és a munkahelyteremtés, valamint a növekedés között, emellett eh, a polgárokra koncentrál és a polgárok részvételére ebben a programban. A biodiverzitásról szóló rész szerintünk nagyon jó. A az erdőkkel kapcsolatos módosítók egy részét támogatjuk, más részét nem. Egész egyszerűen csak azért, mert az ökoszisztémák között egyensúlyi helyzetet kell létrehozni, és nem koncentrálhatunk kizárólag az erdőkre. Emellett egyetértünk egyes árnyékelő adói megjegyzésekkel is. Vannak azonban konkrét aggodalmaink is. Figyeltem, hallgattam eh, Franco úrnak eh, a eh, kap kizöldítésével kapcsolatos álláspontját. Én úgy látom, úgy érzem, hogy szóban rugalmasabb volt a cross compliance-el kapcsolatban, a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatban, mint az írásos módosítókban. Mi jobban szeretnénk, hogyha a szóban elhangzottak állnának közelebb a valósághoz. Mások könnyítvétették a dolgot, hangomat a talajjal kapcsolatban. A talajjal kapcsolatban ugyanis nem tudjuk támogatni azt, amit eh, a raportőr a 16-os módosítójában eh, csinált. Eh, szerintünk kötelező erejű irányelvre van szükség. Fontos ez a biodiverzitási célokhoz és a klímaváltozással kapcsolatos fellépéshez is nélkülözhetetlen. Nem valósulnának meg a célok kötelező irányelv, keretirányelv nélkül. Mondtam már, hogy nagyon örülünk annak, hogy kísérlet történik arra, hogy kapcsolatot állítsunk fel a gazdasági növekedés és a környezetvédelem között. Ezzel egyetértünk. Sajnálatos módon a módosítók nyelvezete egy kicsit más irányba mutat helyenként. Tehát ahol egyensúlyi helyzetet akarunk kialakítani a környezetvédelem és a gazdasági versenyképesség területén, itt a 24-es módosítóra gondolkod szerintem egy kicsit veszélyes az a nyelvezet, mert úgy látjuk, hogy nem igazán az egyensúlyi eh, állapot eh, valósul meg, hanem úgy tűnik, mintha egyfajta trade-off eh, lenne, hogyha az egyik oldalon nyerünk, akkor a másikon veszítünk. Üdvözlöm a má- az egyik árnyék előadónak a hozzászólását, aki azt gondolja, hogy eh, mozdul, előre kell lépnünk, eh, mert a raportőri álláspont egy kicsit a múltba réved. Nem fogadható el, hogy 2020-ban eh, ne hasznosítsuk újra azokat az anyagokat, amelyeket egyébként újra lehetne hasznosítani, tehát az újrahasznosítás megerősítéséről van itt szó. Ami a fenntartható fogyasztást és termelést illeti, úgy gondoljuk, hogy ezek támogatásra méltóak, a jogi keretek megerősítésére van szükség a fogyasztás vonatkozásában, mondja a Franco úr, mi pedig azt gondoljuk, hogy az egész keretet, minden összetevőjét meg kell erősíteni, nem csak a jogi keretet. A programmal kapcsolatban a 46-os módosítónak egyes részeit nem tudjuk elfogadni, amely arról beszél, hogy a környezetvédelmi jogszabályok vagy azok gyakori változása a program megvalósulását befolyásolja. De rossz jelentésben a parlament sem támogatta ezt az álláspontot. Reméljük, hogy a program végső változatában ez nem lesz benne. Az impel kapcsolatban is el kell mondanom, hogy egyes módosítók, bár jó szándékot nem kérdőjelezzük meg, eh, nem realisztikusak. Az Impel egy független eh, eh, szervezet, két peer review készül évente, és az, hogy ők többet tehetnének, mint amit jelenleg tesznek, jóval többet, az nem valószínű, hogy megvalósulhat emellett, ahhoz nagyon sok plusz forrásra is lenne szükség. Tehát azt gondoljuk, hogy ez, ezek a célok nem megvalósíthatóak. A 6-os és 9-es prioritási célkitűzésről szólva, környezetvédelmi támogatások, szubvenciók kérdésében azt gondoljuk, hogy előre kell lépnünk, ahogy Gerbrandi is úr, úr is mondja, nem szabad késleltetni a következő a folyamatot attól, hogy fejlődjön, és itt az OECD-vel kapcsolatban elmondottakkal is egyetértünk. A szöveg egy részét túlhaladták az események, itt a 70-es eh, eh, módosítóra gondolok például, ezt eh, ki kell javítani. A Rio Plus 20-szal eh, kapcsolatban egy új közlemény jelent meg a bizottságtól, ezt is be kell csatornázni az anyagba, ami a kereskedelmet és a reciprocitást illeti, tehát eh, ott eh, Örülünk annak, hogy a raportőr a VTO szabályokat be akarja tartani, bár nem gondoljuk, hogy minden módosítója ugyanezen elv alapján készült volna. Köszönjük. Köszönöm szépen, Schumacher asszony. Ma van még egy szakértő is a körünkben, egy másik jelentéstevő, aki szinte nagyon sokat dolgozott ezen a környezetvédelmi cselekvési programban, mégpedig a ö, gazdasági szakbizottságban, Ribe kollégáról van szó, aki az Európai Unió nagyon kiváló szakértője, úgyhogy önnek is megadnám két percre a szót annak érdekében, hogy a gazdasági bizottságban készített jelentéséről számoljon be. Köszönöm szépen, pontosan ma tartottunk egy vitát ezzel kapcsolatban, a jelentéssel kapcsolatban, és először is hadd mondjam el, nem véletlen az, hogy már egy éve vagyunk környezetvédelmi cselekvési program nélkül, ugyanis az Európa 2020-as stratégiával és a és különböző más kezdeményezésekkel a bizottság cserben hagyta a környezetvédelmi programokat, illetve a környezetvédelmi területet a cselekvési programot alapvetően üdvözöljük, de nagyon kevéssé ambiciózusnak tartjuk, és nagyon kevéssé konkrétnak tartjuk ezt a programot. Kicsit drasztikusabban azt mondhatnám, hogy inkább az környezetvédelem helyzetét értékeli a helyet, hogy politikai javaslatokkal éljen, illetve élne és ezért is megértem, hogy a jelentéstevő is konkrétabb célkitűzéseket kíván a bizottság részéről. A legnagyobb probléma a programban arra vezethető vissza, hogy a tagállamokban hiányzik a politikai akarat az rendelkezések átültetésére. És ugye itt most el kell gondolkoznunk, hogy ki vállalja a felelősséget azért, hogy a tagállamokban is átültessék majd ezeket a, jelen, ezeket a rendelkezéseket. Nyilván a ö, gazdasági válságban az is megmutatkozott, hogy a természeti erőforrásokat lehasználtuk, és a nagyon világos mechanizmusokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a szankciók hogy működjenek, a, annak érdekében, hogy a környezetvédelem területén létező jogszabályokat betartsák, illetve hogy a kilenc prioritásokat, kilenc prioritást úgy kell kialakítani, többek között a klímapolitika területén, amely általában kevésbé hangsúlyosan jelenik meg, hogy azok aztán megfelelőképpen működjenek. Elég sok bírálattal fogunk érni, és ezeket majd módosítók formájában be is fogjuk nyújtani. Köszönöm szépen. Az ír elnökség képviselője is, ahogy szokott, jelen van ma is. Üdvözlöm itt a szakbizottságunk körébe. Tudjuk, hogy nekik is fő prioritásaik közé tartozik a téma, úgyhogy a képviselőnek megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak a lehetőségnek, hogy itt vagyunk. Egyébként az ír elnökség egyik prioritásáról van szó, és az Európai Parlament ez irányú munkáját nagyra értékeljük, főként az előadóval, Frankóral és csapatával nagyon jó az együttműködés, akár csak Jó Leinennel az előző jelentésestében. A tanácsban intenzív munka folyik, 8 munkacsoport részletünk lehet, még májusig másik ötre kerül sor, a bilaterális kapcsolatokat is szorosan tartjuk a tagállamokkal, ezért a tanácsban igencsak előre haladott állapotban vagyunk ebben a dossziében. Remélhetőleg komoly előrelépést érünk el az ír elnökség alatt. A múlt heti vitával együtt a mai vita is érdekes, hogy főként az, hogy a végrehajtásra kerül a hangsúly. Egyetértünk a megjegyzések többségével, és annak is örülünk, hogy a végrehajtásra próbálnak koncentrálni. Nekünk komoly kihívásokat jelentett az uniós jogszabályok végrehajtása környezetvédelem terén, ugyanakkor az Európai Bizottság sokat segített, és a mostani javaslatok is kiválóak. A jogsértési eljárások száma 32-ről 12-re csökkent 3 év alatt 2010-13 között, az elkövetkezendő hónapokban még 3 eset várható. A partnerségi végrehajtási megállapodás e, és mechanizmus roppant sikeresnek bizonyult Írország esetében, mindenkinek ezt csak ajánlani tudom. Az előadó javaslatai üdvözöljük, főként a fenntartható termelés és fogyasztásra vonatkozó megjegyzéseknek nagyon örülünk. A 9-es cikket mi is szeretnénk, cégkitűzésre vonatkozó részt mi is szeretnénk javítani, főként az ENSZ környezetvédelmi programjában beállt változásoknak köszönhetően gondolok itt az ez évi Nairobi fejleményekre. A talaj ügyi kérdésekben blokkoló kisebbség alakult ki a tanácsban. Gerbrandi úrral egyetértek. Kezdjük onnan, hogy mit szeretnénk Európában, termékeny talajt a tanács és a parlament állásfoglalási tervezete nem áll messze egymástól. A folyamattal kapcsolatban annyit mondok, hogy az Európai Bizottság roppant gyorsan készítette ezt a dokumentumot. A hatodik és hetedik környezetvédelmi cselekvési terv között van egy bizonyos fajta űr, ezért sürgős az ügy. A bizottság megközelítése, formátum, és narratíva ügyében remélhetőleg megmarad, mert ez üdvözlendő. A az ENVI szakbizottság menetrendje is biztató, és a két intézmény remélhetőleg első olvasatban le tudja zárni ezt a dossziét még az írelnökség alatt. Köszönöm. Limes, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Limus úrnak a hozzászólást, és most megint visszadom a szót a jelentéstevőnek, Franco úrnak. Köszönöm. Egy szóval kezdeném, nem akartam meggyengíteni ezt a szöveget, semmiképpen sem, mindenkit meghallgattam, meghallgattam az EGSB-nek a véleményét is, akik nagyon érdekes előadást tartottak például a kap kizöldítéséről is tehát ilyen jellegű információkat is kaptunk, ami az erdőket illeti, nagyon az erdők mellett egyébként a tengerek iránt érdeklődtem kiemelten, az óceánok iránt, és hétfő óta rendelkezésre áll ez a szöveg angolul is, még akkor is, hogyha ma a francia nyelvű frankofónia világnapja van. Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, az intelligens és pertinens hozzászólásokat köszönöm. Köszönöm szépen, Frankó úr. A módosító indítványok benyújtásának határidője 20, március 25-e, az ENVI-ben április 24-én tartjuk erről a jelentésről a szavazást, és valószínűleg júniusban kerül majd a plenáris ülés napirendjére. Köszönöm szépen mindenkinek a, ebben a vitában való részvételt, és akkor tovább is lépünk a következő napirendi ponthoz, amely szintén környezetvédelemről és fogyasztóvédelemről szól, az ö, új személygépkocsikkal kapcsolatos széndiokszid csökkentésre vonatkozó jelentés Thomas Ulmernek 5 percre adom meg a szót. Még egy óránk van, nagyon sok kolléga szeretne majd jelentkezni a felszólalók listájára. Először megadom a jelentéstevőnek a szót, és aztán nézzük majd meg, hogy ki mindenki szeretne hozzászólni. Reméljük, hogy mindjárt megteremtődik a szükséges rend és csend ahhoz, hogy Ulmer úr elkezdhesse a jelentést. Tessék! Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak a benyújtott módosító indítványokat, majdnem 200 érkezett. E, több pontban kristályosodik a, e, az, hogy e, hogy fogunk majd tudni fenntartható kompromisszumokat kialakítani, amelyek mögött többség is áll, és el is érik a kitűzöket, kitűzött célokat. A hosszú távú cél a 2014 és 17 közötti időszakra vonatkozóan a ez 50-es, illetve 80 grammos érték kialakult, illetve arról is van szó, hogy CO2 ekvivalens anyagokról is kell, hogy szóljunk, hiszen a jövőben lesznek új technológiák is, amelyek az autóiparban majd ki fognak alakulni, és nyilván itt be kell foglalnunk mindebbe az elektromos meghajtású autókat is annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat. Ezzel kapcsolatban a másik pont a szuperkreditek. Itt is kialakulóban van egy olyan alap, amely szerint 2 és, kettő és 4 gram között legyen évente ez az érték, de szempontomból nagyon fontos, hogy ezt csak akkor engedjük meg, hogyha 2020 utáni időszakra határozzuk meg ezt. Egy olyan spektrumról van szó, amely kapcsolatban fontos, hogy hogy bizonyos határokat ne lépjünk túl például az 50 grammot el kell érni, e, illetve az 50 százalékot kell e, maximális értékként megállapítani a közös e, korlátok kialakítása során. Hogyha ez, ezzel kapcsolatban 16, 2016 és 20 között lehetne így kialakítani a a kreditek összegyűjtését, és aztán 17 után egy kicsit csökkenhetne, illetve mérséklődhetne a görbe. Ilyen szempontból tudjuk elérni azt, hogy az új autókat, új autók megvásárolására ösztönzőket adjunk az európai polgároknak is hiszen akkor nagy mennyiségben vásárolnának autókat. A tesztciklus kérdése, az új tesztciklus bevezetése szintén fontos, és az is fontos, hogy eh, egy olyan tesztelést vezessünk be, amely a valódi teljesítményt tükrözi, és így a vásárlóknak valódi lehetőséget ad arra, hogy értékeljék, hogy milyen autót akarnak venni. Világszinten ez az bizonyos VLTP kerül majd bevezetésre, és ez, ezzel kapcsolatban minden, minden fogyasztó egyenlő esélyeket kap majd. Egyelőre elég nehéz a jelenlegi tesztekkel megfelelő teljesítményfaktorokat találni. Minden esetre a annak érdekében, hogy a 95 grammos értéket elérjük 2020-ig, annak érdekében még a régi testciklus, testciklust kell alkalmazni. Aztán az engedélyezéssel kapcsolatban van egy időfaktor is, és itt az egy grammos határhoz kell ragaszkodnunk, hiszen ez majd lehetővé teszi az, hogy öko újítások szülessenek. Sajnos Egyelőre ezelőtt nagyon sok administratív akadály van. A két és három hónap között van az a határidő meghatározva, amelyek kapcsolatban a bizottság ki, nyilatkozatát is ki kell kérni. Következő kérdés, amelyek kapcsolatban sok módosító érkezett, ez a széndiokszid, lábnyom, én úgy gondolom, hogy ennek a kiszámolása a gépkocsi súlyától függetlenül nem ö, folyhat, hiszen nagyon egyszerű kiszámolni, hogy ha vala egy autó egy e, esetében a az kerekek egymás közötti távolsága nagyobb, akkor ott a, a kibocsátás is megváltozik. Ezért ugye a szélesebb keréktávolságú autókkal kapcsolatban sajnos számolnunk kell hosszabb sorokkal is, és hát ez nem megvalósítható, ez nem ez, nem ez a járható út, ezzel kapcsolatban is ki kell dolgoznunk a rendelkezéseket. Áprilisban még két árnyékjelentéstevő ülést fogunk tartani, amelynek során tovább fogunk dolgozni a módosítókon. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy az elnök, akkor most az árnyék jelentéstevők nyilatkozatai következnek. Mári Berolo, Chris Davis, Rebecca Harms, Martin Kellenen kapja meg a szót, aztán Zabine Wilz. Rossi úr is jelentkezett, valamit Kán Heinz. Florence asszony, Jó Lájnen és Anna Rosbach is hozzá fog szólni. Valakit kifelejtettem esetleg? jó, rossz asszony akkor visszalép, és kellene kolléga is, akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját, és mindenkit még egyszer megkérek, hogy tartsák be a két perces hozzászólási időt. Különben nem sikerül időben befejezni az ülést. Mário. Köszönöm. Elnök úr. A kollégák által benyújtott módosító indítványok is megerősítik azt, hogy 2020-ra 95 g per kilométer széndiokszid kibocsátást tűztük ki célul. Ez a 2009-ben 443-as jogszabályban is megjelent, rendetben is megjelent, ami ugyanakkor ezt a szuper kreditrendszert illeti, olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek azt célozzák, hogy a 95 grammos célt valahogy összeegyeztessük egy olyan ösztönzővel, ami az alacsonyabb kibocsátású gépjárművek előállítóit honorálja. Hiszen szerintem igenis támogatunk el a 35 g vagy a lévő kibocsátású autók előállítói. meg kell vizsgálnunk azt, hogy a 95 grammos cél pontosan milyen következményekkel jár, hogyha ezt a szuperkredit rendszerbe vezetjük. Ami a tesztciklus rendelkezéseket illeti, a jelenlegi tesztciklust át kell dolgozni, a valódi vezetési feltételeket, közlekedési feltételeket kell, hogy tükrözze ez az új autókban, tehát valós adatokat csak így fogunk kapni, hogy valós üzemanyagfogyasztási és szindioxid kibocsátási adatokat kapjanak a fogyasztók. 2014-re épp mindenképpen eh, ilyen új ciklusok bevezetését eh, javasoljuk, amelyek 2017. januárjától lépnének életbe. Nem tudom, hogy ez működőképes lenne, talán egy átmeneti rendszert kellene az Európai Bizottságnak kidolgoznia. Végezetül a 2020-as kapcsolatban ezt tényként kezelhetjük. Nehéz eh, megmondani, hogy hogyan tudnánk tovább csökkenteni ezt. Szerintem új célkitűzést, új célt kitűzni, szerintem nem feltétlenül célra vezető. Mondjuk a 65 75 g közötti sávot kijelölni, az mindenki számára jobb lenne. Davis. Thank you. Köszönöm, Chris Davis. The... Köszönöm, elnök úr. A jogszabályt javítani e, valóban közös célunk. A iparügyi bizottságban progresszív kollégák vannak, jó volt ezt látni tegnap. 2008-ban vezetük be ezt a jogszabályt. A, az új autók e, üzemanyag fogyasztásának 15%-os csökkentését is tűzik célul. Ez jó hír mindenkinek, hiszen ha ez azt is jelenti, hogy a széndiokszid kibocsátás 15%-kal csökken. Tegnap reggel a alkatrészgyártóktól azt hallottuk, hogy az innováció kétharmadát a jogszabályok vezérlik. Tehát az újítást, az autóiparban az innovációt pontosan az új szigorú követelmények mozgatják. Ettől nem kell félni szerintem, annak ellenére, hogy alacsony a kereslet az új autók iránt, és túlzott a kapacitás, erre is megoldást kell találni, de hogyha az innovációra nem került volna sor, akkor még rosszabb helyzetben lenne az autóipar főként akkor, amikor a gazdasági felendülés egyszer majd csak bekövetkezik. A 95 grammos cél támogatandó cél, a szuperkredit rendszer is jó ötlet, annak érdekében, hogy a nagyon alacsony kibocsátású autókat is támogassuk, persze bizonyos plafonig, maximális korlátig. A 2025-ös célt is ki kell tűzni, csak ez is értik egyelőre. Szeretném, hogyha ezek a tesztciklusok szigorúbbak lennének a jelenlegi rendszerben eh, egy rendszert ki lehet játszani, ami félrevezeti a fogyasztókat. Az öko-innováció kérdését Ulmer úr felvetette. Először nekem ez nem tetszett, kritikusan néztem ezt a kérdést egy, és kiderült, hogy a gyakorlatban nagyon szigorúan alkalmazták, majdnem túlságosan szigorúan, úgyhogy ez egyáltalán nem kiskapunak bizonyult, hanem ellenkezőleg itt éppen ezért bizonyos sok rugalmasságra hajlandó vagyok, ami a lábnyom, szindioxid lábnyom kérdést illeti. Nos, korábbi jogszabályban felmerült, hogy vagy a tömegalapú, vagy a lábnyom alapú megközelítést alkalmazzuk. Az amerikaiak, hogyha komolyan gondolják a kereskedelmi megállapodást az Európai Unióval, akkor szeretnék, hogyha ez az ökológiai lábnyom valahogy megjelenne. Ezt ne felejtsük el. Ulmer úr nyitottságot mutat a kompromisszumos módosítókra. Így legyen, várjuk a munkát. Thank you very much. Chris, Rebecca Hams. Ja, vielen Dank. Köszönöm, Rebecca Harms kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérő téma a CO2 kibocsátás szabályozása a gépkocsik terén. Már eh, néhány éve asztalon van ez a téma. Frakcióm eh, is a 2002 20-as átlagértékre vonatkozóan fog benyújtani módosító indítványokat, hiszen be kell vonni azt a gondolatot is, hogy az Európai Bizottság hatástanulmánya megmutatja azt, hogy a 25 grammos csökkentés is megvalósítható, illetve kompenzálni lehet ezt az üzemanyag megtakarítással Tudom, hogy ezzel kapcsolatban kisebbségben vagyunk, de az Európai Bizottság hatástanulmánya ezt mondja, úgyhogy ezért gondolom, hogy a 95 grammos célkitűzés a fogyasztók szempontjából sem eléggé ösztönző, nem elég ambiciózus. 2025 utána utáni időszakra lehetne ezzel kicsit ambiciózusabb célt eh, felállítani. A 2025 utáni időszakkal kapcsolatban ugyancsak ambiciózusabb lehetne a célunk, 60 g lehetne. Ezzel sokkal nagyobb mértékű innovációt tudnánk generálni az autóiparban, és ezzel együtt az európai autóipar versenyképességét is már középtávon is növelni tudnánk annak érdekében, hogy lassan, de biztosan a klímavédelem oldalára álljanak, és hogy a technológiai hatékonyságot minél inkább ki tudják használni. A szuperkreditekről az a véleményem, hogy nincs rájuk szükség. ...2020 után is a hagyományos meghajtók fogják dominálni az autóipart és az autók piacán. Ezért az lenne a fontos, hogy a megállapított célok ambiciózusak legyenek, és hogy ezeknek az átültetését és a végrehajtását mindenképpen garantáljuk, és hogy ne, ne engedjünk meg kiskapukat a szuperkreditek segítségével. Ugyanis ha ezeket alkalmazzuk, akkor azokkal csak a célokat gyengítjük, és a célokat vizezzük fel. És ez ezzel kapcsolatos módosítókat még egyszer át kell majd olvasnunk, ugyanis néhány módosító pontosan arról ahhoz vezetne, hogy a hagyományos meghajtók területén 20%-kal kevesebbet tudnánk megtakarítani, hogyha a, hogyha a szuperkrediteket bevezetjük. És hát a teszt, teszt ciklus, jó, bocsánat, egy picikét tovább beszélek, de most a test, teszt ciklus bevezetéséről azt tudom mondani, hogy a fogyasztóvédelem szempontjából pontosan ez a ö, legfontosabb, hiszen jelenleg becsapjuk a fogyasztókat a jelenlegi teszteléssel. Köszönöm szépen, Mári Kellenen nevében Anna Rosbach kollégának adom meg most a szót. Um, an... Próbálom angolul csinálni, ami a kezdeti célkitűzést illeti. Um, egyetértünk a raportőrrel, hogy a 130 grammos um, értéket elfogadjuk 2011-re, és a 95 grammosat 2020-ra. Ambiciózus célkitűzésekről van szó, de ezeket az ipar elérhetőnek ismeri el az autógyártás. A frakciói javaslatunk az, hogy az emisszió csökkentés derogációi duplázzuk meg, illetve a kis vállalkozókat, a kis gyártókat is támogassuk külön. Emellett E, bocsánat, ezeket ellenezzük. Emellett ellenezzük egyes gépjármű típusok esetében a kibocsátás csökkentésekre vonatkozó értékeket. Azt gondoljuk, hogy 2025 2025 után meg kell vizsgálni újra, a 2020 után meg kell vizsgálni újra a szabályozói környezetet. Emellett a WLTP eh, tesztelési eljárással kapcsolatban óvatosságra intek. A jelenlegi tesztelési eljárás eh, rigorózusnak számítana még egy optimista eh, klímában is. Michael az új eljárás túl gyors bevezetéséről azt gondolja, hogy az a 2020-as célkitűzéseket kifejezetten alááshatja. Heinz Florenz, Karl Heinz Florenz következik. Köszönöm szépen Thomas Ulmer munkáját. Örülök, hogy kompromisszum kész, hiszen ez a sokféle gram, ez tényleg nagyon átfogó téma. Hogyha átgondoljuk, hogy a bizottság az elmúlt évben az iparra vonatkozólag milyen szigorú szabályozásokat hozott az ETS-sel és egyébben kapcsolatban, és hogyha ezt összehasonlítjuk az autóiparra vonatkozó szabályozással, akkor tényleg el kell gondolkoznunk a a biztosok konferenciáján is kifejezték, hogy milyen irányban szeretnék haladni. Na most, hogyha 7%-kal kell csökkenteni a széndiokszid kibocsátást minden más területen, a, az autóiparban pedig nem, akkor azt kell mondanom, hogy sokkal ambiciózusabb lehetne a bizottság. A teszt, tesztciklus kérdése. Ezzel kapcsolatban tényleg jó kérdés. Kedves bizottság, mire várunk? Az európai tevékenységet le akarjuk állítani? Hát már az egész világon működik ez a tesztciklus. Tényleg nagyon sok gyors javaslatot kapunk, az az kellene, hogy ezen a területen is ugyanilyen gyorsak legyenek, legyünk, hogy, illetve a bizottság ugyanilyen gyors legyen, hiszen sokkal őszintébben kellene ezzel foglalkoznunk. Igaza van azoknak a kollégáknak, akik azt mondják, hogy a régi teszt ciklus egyszerűen becsapja a fogyasztókat, ezzel, ezzel fel kell hagynunk, új ciklust kell bevezetnünk, amely sokkal reálisabban mutatja meg a teljesítményt, illetve a fogyasztást, és ezzel kapcsolatban sokkal gyorsabb, jobban, össz, jobban össze tudjuk majd hasonlítani a különböző autókat. Kérem a bizottságot, hogy ne a grammokra koncentráljon, hanem az innovációt támogassa hiszen úgy tűnik, hogy egyelőre az információval, innovációval kapcsolatban semmiféle követelményeket nem állítottak föl. Köszönöm szépen, Korin Le Pázs a következő felszólaló. Euh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak, hogy megnyitotta ezt a vitát. Sok dolg elhangzott már, visszatérnék arra, hogy szerintem szükség van hosszú távon az autóipar láthatóbb legyen. Nagyon jó volt egyébként az egyeztetés, az érdekegyeztetés, a környezetvédelmi érdekek, a fogyasztó érdekek, illetve az autóipar érdekei között. Ezért olyan fontos, hogy 2020 utáni céljaink is legyenek, amelyek ambiciózusak. Jó magam, 60 e, grammos, gram per kilométeres célt nyújtottam be módosítomba. A szuperkredit rendszer, igen, e, megkérdőjelezhetetlen nehézséget is okoz. A teszt e, ciklusokkal kapcsolatban valóban e, felül kell vizsgálni ezt, ráadásul minél gyorsabban. Egész egyszerűen a jelenlegi rendszer nem tükrözi a valós helyzetet, a valós viszonyokat, és így a fogyasztók olyan autókat vesznek, amelyek nem felelnek meg igazán a meghirdetett feltételeknek. Úgy vélem, hogy összességében ambíciózus célok, jelentős széndiokszid kibocsátás csökkentés eh, kívánatos, ahogy az Kriszt is mondta, ez, eh, ezzel két ütünk egy csapásra. a könnyebb autók kevesebbet fogyasztanak, kevesebb a károsanyag kibocsátásuk, tehát ezt a fajta célt kell meg, ezt kell megcélozni, tehát a tömegcsökkentést. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, jó Lájnen kapja meg a szót. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Úgy tűnik, hogy kialakulóban vannak azok a vonalak, amelyek mentén remélhetőleg többségi véleményt tudunk kialakítani, itt a szakbizottságban és később a plenáris ülésen is. Úgy gondolom, hogy a 95 grammos cél 2020-ra fontos ezt ehhez ragaszkodni, de úgy gondolom, hogy ha elérjük a 95 grammos célt, akkor utána tényleg ambiciózusabbnak kell majd lennünk. Fontos a hosszú távú cél, ezzel kapcsolatban Mário arra azt javasolta, hogy egy spektrumot adjunk, hiszen egy hatástanulmánya segítségével majd ki lehet alakítani a konkrét számot. Hát, hogy a szuperkreditekre van-e szükség, vagy nincs, Szerintem nincs, de hogyha bevezetjük őket, akkor nagyon szigorúan kell ezeket szabályoznunk. Leg, maximálisan két grammot lehek, kellene szerintem tudni kompenzálni ezekkel. Ö, hát remélhetőleg ösztönözni fogja ez az ipart arra, hogy új járműveket dobjon a piacra, de ugye az, az is lehet, hogy ezzel csak azt érjük el, hogy az autószalonokban kiállított autókat tudják majd végül kidobálni az utcákra. A tesztciklust minél gyorsabban meg kell változtatni, az újat minél gyorsabban be kell vezetni, és ugyanakkor egy pár módosító indítványt nyújtottunk be az autók életciklusával kapcsolatban is. Itt ugye el kell gondolkozni a elektromos autókról, illetve a hidrogéncellás autókról is, ugyanis ezeknek nincsen kibocsátásuk, nincsen kipufogógáz ezekkel kapcsolatban, úgyhogy e, akkor ezzel kapcsolatban a, a lábnyom szerinti értékelés az nem egészen megfelelő, és ugye ez attól is függ, hogy hogy szén, vagy alumínium, vagy vas alapon végezik ezt az értékelést, hiszen az alumínium rossz, de a szén még rosszabb. Köszönöm szépen, mondja az elnök a vitát ezzel lezárom. Valóban én is úgy gondolom, hogy az új tesztciklus bevezetése rendkívül sürgős, hiszen hogyha 100 kilométerenként 5 literes fogyasztást jelez a teszt, és utána az ember ezt a valóságban leteszteli, és egy, egy új autónál azt tapasztalja, hogy 6,5 liter az valódi fogyasztás, akkor utána már az ember nem tud mit csinálni. Ez akkor is 30%-kal magasabb fogyasztás és ez, ezért nagyon sürgős cselekvése van szükség annak érdeklében, hogy a tesztciklust bevezessük, az új tesztciklust annak érdekében, hogy a fogyasztók félrevezetését végre abba hagyhassuk, ugyanis ez jelenleg valóban, jelenleg erről van szó. Most az, hogy ez konkrétan milyen ciklus legyen, ez a bizonyos WLTP vagy más, az más kérdés, arról lehet vitázni, de minden esetre új ciklusra van szükség. A, nem csak a környezetvédelem, hanem az autóipar szempontjából is szükség van arra, hogy ezzel kapcsolatban nagyon okos adópolitikát folytassunk. Tudjuk, hogy az elektromos autóknak vannak előnyei, de ezzel kapcsolatban kapcsolatban is azt látjuk, hogy a, az igazolt teljesítmény egy bizonyos kilométerig működik, utána pedig egészen más teljesítményt látunk. Minden esetre azt kell biztosítani, hogy az autóiparnak is megfelelő keretek között folyhasson a munkája, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy az előre mutató, ösztönző intézkedések az adópolitikában is megmutatkozzanak. Ezzel kapcsolatban még tovább kell majd gondolnunk ezeket a kérdéseket. Na most, hogy a szuperkreditek legyenek-e, ne legyenek, én nagyon hevesen harcoltam a szuperkreditek ellen, hiszen ez majd azt fogja jelenteni, hogy az alternatív meghajtókat lassabban fogják kialakítani a gyártók, de sok kolléga próbálja meg azt is bizonyítani, hogy az úgynevezett szuperkreditek bizonyos bizonyos bizonyos ki, kiskapukat fognak majd biztosítani annak érdekében, hogy az új technológiák ne fejlődjenek megfelelő gyorsasággal. Hát most megint megpróbáltunk egy kicsit közelebb jutni a kompromisszumhoz, a munkánkat majd össze fogjuk hangolni az Ipari Szakbizottság munkájával. Úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból nagyon jó irányba halad a munka. Még egy hozzászóló van, és mivel még egy pici időnk van, azért lehet, hogy még egy pár hozzászólás is lesz időnk. Először Merkis kolléganő. Merkis kolléganő kapja meg a szót. Köszönöm. Az Iparügyi Bizottságban szavaztunk, és azt vártam, hogy konkrétabb lesz a vita itt a Környezetvédelmi Bizottságban, például tesztmódszerek ügyében azt hallottam az Európai Bizottságtól, hogy beismerik, hogy a tesztmódszerek, a tesztciklus terén túlságosan nagy a rugalmasság, akár 10 fokos eh, eltérés eh, is van, tehát ennyi mozgástér is van. Másik kérdés pedig az, hogy hogy ki ellenőrzi ezeket. Ami a szuperkreditek rendszerét illeti, nos néha további kiigazításokra van szükség, nem mindig működik a szuperkredit rendszer. Én éppen ezért egy másfajta javaslatot tettem, amikor is eh, eh, jutalmazunk és büntetünk. Veszünk egy benchmarkot, egy referenciaértéket a piacról, ami emelkedhetne, csökkenhetne, attól függően, hogy valaki piacon hol áll. Ezért kérem az előadót, hogy ezt a fajta rendszert, amit javaslatot tettem, ezt vizsgálja meg. Szerintem ez jobb, mint a szuperkredit rendszer, ami jelenleg nem elég rugalmas. Ez a fajta plusz-minusz rendszer a piaci mozgásokat is tudná követni. Az autóiparban tapasztaltak miért az emberek az utcán tüntetnek, ezt figyelembe kell vennünk. Bizottságnak szeretném most megadni a szót, tessék. Thank you very much, uh, Köszönöm. Köszönöm elnök úr, én is köszönöm az előadó munkáját Azt hiszem rövid lehetek. A hosszú távú célokról is folyt vita. A 95 grammos cél, már régen megállapodtunk erről, mielőtt életbe lépett volna, ez segítette az autóipart, az innováció terén, és jó úton haladnak afelé, hogy teljesítsék ezt a célkitűzést. Azt, mutat, azt mutatja ez, hogy a hosszú távú célok igenis segítenek, illetve hogy mennyire fontos, hogy félidőben ne változtassunk a szabályokon, tehát kiszámíthatók legyenek a célkitűzések, az elvárások. A szuperkreditek ügyében egy úgynevezett non-papert, egy, egy, egy tanulmányszerűséget adtunk közre, röviden ennek a bankszerű kezelése eh, nagyon rossz ötlet, bár a nagyon alacsony kibocsátású képjárművek eh, előállítóit ez valóban honorálja, jutalmazza, ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy maximális értéket is eh, bevezessük, hiszen különben alássuk magát a célt. Ez ügyben világos a helyzet. A teszt ciklusokra vonatkozóan egy non-papert adtunk ki, ami felvázolja az Európai Bizottság álláspontját ez ügyben. Valóban felül kell vizsgálni a jelenlegi rendszert, remélhetőleg 2014-ben be tudnánk ezt vezetni, 2017-től lenne ez kötelező. Ez az újfajta javított teszt módszert, ez ciklus, mindenkinek jó, ezek pontosabb adatokat adnának, és az elhangzott hozzászólásokból az is kiderült, hogy jelenleg nem optimális bizony a teszt eljárás. Még további néhány megjegyzésem lenne, az ökoinnováció fogalma elhangzott. Négy kérelem érkezett ez ügyben, egyet elfogadtunk, három esetében még folyik az eljárás. Szerintünk az ökoinnováció jól működik, ugyanakkor folyik a vita az érintettekkel arról, hogy hogyan lehet javítani ezen. Szerintünk a jelenlegi folyamat működik, már pedig ha működik, ami működik, ahhoz nem szabad nyúlni. Az életciklus felmérés, a lábnyom eh, megközelítés, illetve a a hidrogén és elektromos meghajtású autókkal kapcsolatban folynak a tanulmányok, amelyek pontosan ezeket a kérdéseket járják körbe, amelyek hosszú távon igen fontossá válhatnak. Ezen tanulmányok egy része nem sokára napvilágot lát, a többi pedig később. Még egyszer mondom, folyik a munka, ami roppant fontos lesz, amikor a hosszú távú célkitűzésekről hozunk döntést. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végezetül még egyszer összefoglalhatja a jelentéstevő a mondottakat, és ez aztán majd talán több kompromisszumhoz fog vezetni. Tessék, Ulmar úr! Köszönöm szépen. Először a tesztelési eljárásról jó lenne, hogyha a bizottság azon igyekezne, hogy a hogy olyan megoldást javaslatna, javasolna, amely nemzetközi szinten is fenntartható, hiszen e, nagyon jó lenne, hogyha a fogyasztó védelem érdekét szolgálva egy jobb tesztet, tesztciklust javasolnánk, hiszen azt is mondhatjuk persze, hogy, a, hogy az ipar megpróbálja becsapni a fogyasztókat, de úgy is felfoghatja a dolgot, hogyha egyszer a jogalkotás ezeket a kiskapukat meghagyja, akkor azt az ipar kihasználja. Na most Karl Heinz már elment, úgyhogy nem tudom elmondani neki, hogy az ő javaslata egy kicsit sántit, mert nem az a százalékos arány jön ki, amit ő ki számolt. Úgy gondolom, hogy az árnyékjelentéstevők nyilatkozatai alapján kijelenthetjük, hogy az ambiciózus célt meg tudjuk tartani, illetve 2020 utánra vonatkozóan először a hatástanulmányt kell megvizsgálni, hogy utána aztán közösen ki tudjuk alakítani, hogy milyen értékeket használjunk. Itt több paramétert kell majd először behozni. Meg kell várni az életciklusra vonatkozó értékelést is. Az gyártók szerint 20-30 grammos csökkentésre van lehetőség, és a széndiokszid kibocsátás kell, hogy legyen az alapvető kiindulási pont. Úgy gondolom, hogy a célokat nem szabad megváltoztatni, az emelkedési mértékeket sem, a szuperkreditek ügyét majd még tovább fogjuk vizsgálni, és hát várom a további tárgyalásokat. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevő összefoglalóját. Ezzel e, még annyit mondanék, hogy e, majd április végén fogjuk to új, tovább tárgyalni ezt a nagyon fontos jelentést, akkor fogunk tudni majd tovább lépni. Nagyon fontos ipar és környezetvédelmi témáról van szó, és mindenki, mindannyiunknak vigyáznia kell arra, hogy a külvilág felé is nagyon jó jelzést adjunk ezzel kapcsolatban, hiszen az Európai Unióban rengeteg munkahely létezik, amely ettől a szabályozástól függ és az európai polgárok, illetve az Európai Unió hitelességét a megfelelő környezetvédelmi és energiapolitikai rendelkezésekkel is meg kell próbálni támogatni. Itt valaki megemlítette az elektromos autókat, persze ez mindig az adott tagország energiamix mixétől függ, hogy ki mit használ, de hogyha valaki száz százalékig, és hogy valaki száz százalékig széndiokszidot bocsát ki, vagy, vagy esetleg elektromos meghajtást alkalmaz, hát az egész láncolatot meg kell tekinteni, meg kell nézni azt, hogy milyen energiaintenzíven gyártják ezeket a járműveket, hogy ki az, aki új utakat keres, ki az, aki modernizálja a gyárát, ki az, aki új előállítási módszerekbe fektet be. Ezt az új jogalkotásnak mind figyelembe kell venni, és ennek alapján kell majd szabályoznia területet. Valószínűleg júniusban kerül majd a plenáris ülés elé ez a jelentés, úgyhogy akkor a délelőtti napi rendet ezzel le is tudtuk. Szeretnék még arra utalni, hogy nem miattunk ugyan, nem saját hibánkból, de a pápa megválasztása miatt, illetve alkalmából ma is van eh, egy elnökök értekezlete, tehát úgy döntöttünk, hogy 15-45-re halasztjuk a délutáni ülés kezdetét, annak érdekében, hogy mindenki, aki részt vesz ezen az értekezleten, az értekezlet utolsó fél idején is, hogy úgymond lét, részt tudjon venni, de nagyon fontos szavazást tartunk délután, úgyhogy megkérem, hogy mindenki 15.45-kor térjen vissza a terembe. Szavazunk utána Glenis Wilmot kolléga jelentésével fogunk foglalkozni, illetve majd még lesz egy vendégünk is, Antonio Tajani biztossal fogunk vitát tartani. Úgyhogy ez egy ilyen kérdés-válasz, ilyen pingpong meccs-szerű kérdés-válasz eh, szesszió lesz. Reméljük, hogy ha okos eh, eh, kérdéseket tudunk feltenni, akkor arra majd hasznos és okos válaszokat is kapunk. Remélem, hogy minél többen részt fognak venni ebben a vitában is. 18 30 tól még 19-15-ig, 45 percig tudjuk még a felmaradó jelentést kezelni annak érdekében, hogy le tudjuk a, igen, az innovációról szóló jelentést tárgyalni a csúsztatás miatt. Tehát így fog kinézni a mai napi rendünk. Köszönöm a munkát.